kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Ja, ich weiß ja, dass die anderen auch im Laufe der Zeit jetzt eintrudeln werden, aber wie es geht uns ja heute... Egy valaki már itt van, a többiek is úton vannak, de ma délután folytatjuk a, a délelőtti napirendünket. Folytatjuk, nagyon sűrű ez a napirend. És a kalapácsomat használni kell majd és uh, Salvador, mint jelentéstevő, 5 percre bevezeti a témát, majd ezt követően a biztos úr, illetve majd utána a biztos asszony 10-10 perces hozzászólást fognak adni, majd ez után következnek a frakciók és várjuk meg, hogy négy vagy öt perces hozzászólásokra lesz idő. És tényleg a kalapácsomat fogom használni, ezt már most bejelentem, egyébként egy ilyen csengetyűt is kaptam, de azért ezt inkább nem szeretném használni, mert ez nálunk karácsonykor szentestén szokták megcsörgetni, amikor megszületett a Jézuska, és én nem hiszem, hogy ez ide illene, tehát én tudom, hogy a kalapácsot meg nem tartják majd olyan szépnek, de mindegy, megpróbálok nagyon szigorú lenni mert valószínűleg erre szükség lesz, de azt gondolom, hogy be fogjuk tudni fejezni a munkát. És akkor szívből üdvözlöm is Kalasz biztos urat, és ma délután az a tervünk, hogy a különböző európai közlekedési utakról, útvonalainkról beszélessünk, és akkor most kérem is, hogy a jelentéstevő kezdje meg a témát, és akkor utána úgy járunk el, hogy elmondtam. Köszönöm. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor comisario. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a biztos urat, az elnökség nagyon szigorú, mindenképpen be kell tartanunk az időkereteket, úgyhogy a lehetőleg rövidebben fogok fogalmazni. A közlekedés több mint 9 millió embert foglalkoztat az Európai Unióban, így az Európai Unió egyik alapvető szakpolitikáját jelenti, a GDP jelentős részét teszi ki, és kulcsfontosságú a, a piac, illetve a területi kohézió működése szempontjából az iparpolitika, az éghajlatpolitika része. Az európai hozzáadott értékre nagyon jó példa a közlekedési együttműködés, határon túlnyúló együttműködések zajlanak. Nagyon fontos, hogy ne legyenek átfedések a tagállamok és az Európai Unió között. Nem akarunk ugyanis felesleges kiadásokat. Ezért szeretnénk, hogyha a biztos úr elmondaná a véleményét arról, hogy véleménye szerint milyen befektetéseket, beruházásokat kellene nemzeti szinten, és milyeneket közösségi szinten megvalósítani, ami a, közösség, ami a közlekedési infrastruktúrát illeti. A Galileo program 100 millió eurót jelent a jelenlegi pénzügyi tervidőszakban, és a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy van némi átfedés a tagállami és a közösségi finanszírozás és beruházás között. Minden esetre nagyon érdekel bennünket a transeurópai hálózatok jövője. Öttinger biztos úrral ma délelőtt megbeszéltük, hogy mi a helyzet ennek a szegény rokonával, az energiahálózattal, és most a gazdag rokonnal, az európai közlekedési hálózattal foglalkozunk. Bár lehet, hogy a biztos úr nem gondolja, hogy ez annyira gazdag rokon lenne. Minden esetre a dolgok jelenlegi állása szerint a közlekedési transeurópai hálózatokat kofinanszírozzák. A TENT-ből a tennekből, illetve a regionális alapból, a kohéziós alapból kap finanszírozást. Mm. Jelentés is készült az Európai Parlamentben erről, és a jelentés azt mutatja, hogy több mint 9 milliárd eurót tesz ki 1996 és 2020 között a teljes finanszírozás, és a jelentés nagyobb koordinációt igényel az alapok között, illetve azt, hogy a közösségi befizetés legyen nagyobb a finanszírozásba. A tennekre nem kaptunk túl sok pénzt a legutóbbi időszakban, hogy a parlament előadója rámutatott. Biztos úr, mit gondol, hogyan lehet majd finanszírozni a közlekedési teneket, Európai Beruházási Bank, PPP-k, aztán horizontális keresztmegfelelési kritériumokat fog alkalmazni a bizottság, illetve meg kellett címkézni a kohéziós alapokat a bizottság szándékai között, és a következő pénzügyi időszakra vonatkoznak-e már ezek? Két konkrét kérdés, elnök asszony a Galileóval kapcsolatban egyértelmű, hogy az egy a fejezet jelenlegi plafonja nem volt elég magas ahhoz, hogy a Galileót finanszírozzuk a dolgok jelenlegi állása szerint, ezért felülvizsgálatokat alkalmaztunk, amikor szükséges volt. Ez megint csak azt mutatja, hogy a jelenlegi pénzügyi perspektívában nincsen rugalmasság, ezt szem kell tartani, amikor a következő pénzügyi perspektívát kialakítjuk. De a Galileóval kapcsolatban biztos úr, mit kellene tennünk az Európai Unión belül a finanszírozásban? és figyelembe véve a PPP-k kudarcát a Galileo finanszírozásával, mit gondol ön, hogy mi lesz a PPP-k sorsa a jövőben? És ugyanez a helyzet az Egységes Európai Égbolt projekttel. Úgy gondoljuk, hogy ennek alapvető a fontossága az európai jövőbeli légiközlekedés szempontjából, és ehhez következetes finanszírozásra lesz szükség a következő pénzügyi időszakban. Biztos úr, ezek azok a főbb prioritások, aggályok, amelyekről beszeretnék számolni, illetve a hozzáadott értékről kérem, hogy beszéljen. A SUR bizottság nagyon hisz ebben. Az eddigi vitákból egyértelművé vált, hogy nagyon fontos, hogy lendületet adjunk a transeurópai hálózatoknak az energetika, a kommunikáció terén egyaránt, ezért szeretnénk megismerni az ön véleményét, biztos úr, hogy tudjuk, hogy milyen gondolatokról fog a biztosi testület vitát folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen! Szálladóra egyre jobbak vagyunk, úgyhogy szuper volt, köszönöm. És akkor megadom a biztos úrnak a szót. Thank you very much. Good afternoon. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, elnök asszony! Nagyra becsülöm ezt a lehetőséget, hogy önök előtt beszélhettek a jövőbeni szükségletekről, már ami a közlekedési ágazat fejlesztéseit illeti Európában az elkövetkezendő pénzügyi perspektívák időszakában. Most jön a fordulópont, most kell meghatároznunk azt, hogy mit is fogunk tenni. Tudják, a közlekedés az európai költségvetésnek nem képezi nagy részét, jelentős részét. A TNT hálózatokra körülbelül 1,1 valamennyi milliárdot költünk, ami az európai költségvetéshez viszonyítva relatíve kis összeg. És aztán a beslés, besléseink szerint különböző besléseket készítettünk, tehát szerényebbeket és kevésbé szerényeket. 43 milliárd euróra volt szükség 7 év alatt, a strukturális alapokból, kohéziós alapokból a közlekedési igényekre. Ezek ugye, ezek a pénzek nem a mi kezünkben vannak, hiszen itt közös irányítás zajlik, és akkor még van a kutatásfejlesztés borítékban is némi rendelkezésünkre álló összeg. Tehát úgy ez a mostani pénzügyi keretet illeti, tehát nem hatalmas összegről van szó, de mégis a közlekedési infrastruktúra kiemelkedően fontos Európa versenyképessége szempontjából. Az olyan országok, mint Kína vagy az Egyesült Államok hatalmas, nagyon ambiciózus infrastruktúrális projekteket, beruházási projekteket indítanak. Ezért számunkra is nagyon fontos, hogy fenntartsuk a versenyképességünket, a, megtartsuk a pozíciónkat. Tehát stratégiailag is érdekeltek vagyunk ebben. Fontos az innováció is, és komoly európai hozzáadott értéket jelent mindez. Van egy olyan becslés, hogy egy milliárd eurónyi befektetés 18 ezer munkahelyet teremt. De persze az infrastruktúra rekonstrukciójára, felújítására komoly pénzek kellenek. 1,8 ezer milliárd euróra van szükség a TNT hálózatok felújítására, de tulajdonképpen 500 milliárd euróba kerül az, hogy ezeket a projekteket, a tenti hálózatokat teljesen kiépítsük. És itt nem csak az EU-s költségvetésről van szó, hanem a magánszektor beruházásairól, nemzeti költségvetési hozzájárulásokról, és így tovább. Tehát itt van előttünk ez a dilemma, hogy mit tehetünk mi, mit tehet az Unió. Európai szinten a közlekedési igényeket felmértük, és most készítjük a következő transeurópai hálózatok térképét. Gégenquin asszonyjal együtt dolgozunk a kutatásfejlesztési projektek összetételén is, amelyek a közlekedés jövőjét illetik. A TENTI keretein belül a legfontosabb prioritások a következők. Először is tartsuk fent, és javítsuk tovább Európa versenyképességét. Másfelől könnyítsük az igazi integrációt az EU-ban, tehát ez legyen kézzelfogható. Ez nyilvánuljon meg az európai közlekedési hálózatok integrációjában. Minden esetre, tehát ahogy mondtam, komoly dilemma, dilemmával nézünk szemben, szükségünk van a beruházásra, de akkor mit tehetünk? hiszen látjuk ezeket a problémákat, a szűkös a költségvetés, a tagállamok is nehéz helyzetben vannak jelen pillanatban. Olyan sajnálatos tendenciákat látunk, hogy a nagyvolumenű beruházásokat hajlamosak elhalasztani a tagállamok, különösen a nagyvolumenű infrastruktúra projekteket. A társfinanszírozás lehet itt a döntő, amely elvezeti a legkritikusabb projekteket a befejezéshez például a határokon átnyúló összeköttetések, illetve a szűk keresztmetszetek megszüntetése ilyen fontosak, ilyen fontos projektek. Tehát az EU finanszírozás biztosítja, hogy az előnyöket mindenki felismeri, és ezeket a projekteket vegyük előre a prioritási sorrendben. A TNT hálózatok nagyon komolyan hozzájárulnak az éghajlatváltozás elleni lépésekhez is hiszen ezek a projektek a környezetbarát közlekedési módokat támogatják, és a leginkább széndiokszid kibocsátó közlekedési módokról elterelik a teher és utasforgalmat. A tenti hálózatoknak nagyon fontos elemei vannak. Az előadó már felvetette ezeket, kiemelte az egységes európai légtérügyét is. 2011-ben egy nagyon kulcsfontosságú évet élünk majd meg. Van egy projekt, amelyet megpróbálunk a lehető leggyorsabban végrehajtani. Ha a légi irányítást nem reformáljuk meg, akkor egész egyszerűen Európa központja, hogy mondjam, most nem azt mondom, hogy összeomlik, de nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül, nem tudjuk tovább fejleszteni a légi, a teherszállítást és az utasszállítást sem. Tehát muszáj a közlekedés irányítást megreformálni. A Cezár projektet többen finanszírozzák, a bizottság, a tagállamok, a magánszektor, nagyon jól haladunk egyelőre, és nagyon fontos, hogy folytassuk is a munkát. Tehát azok a kérdések, amelyeket az előadó feltett, érdekesek, és visszatérnék rájuk. Tehát mi legyen a nemzeti szinten, és mi legyen a közösségi szinten. Rengeteg számtalan delegáció látogat meg engem, és mindenki projektekre kér finanszírozást, mondjuk amely, olyan projektekre is, amelyek kis falvakat érintenek, és így kemény küzdelem ez, hogy valódi európai hálózatot hozzunk létre, amely a fő útvonalakat tartalmazza, és azt hiszem, hogy politikai szempontból nem lesz ez egyszerű, ezt megvalósítani, mert ugye az egyes tagállamoknak, szereplőknek mások az érdekei, nem is kell a tagállamokat említenem, mert már regionális szintre elég lemenni, ott is nagyon különbözőek a helyi érdekek. Az persze világos, hogy nekem az a szándékom, hogy nagyon világosan megkülönböztessük egymástól azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket európai szinten tettünk, és azokat, amelyeket nemzeti szinten tettünk. Tehát nem engedhetjük meg, hogy politikai jellegű projektek legyenek ezekből, amelyeket a parlamentbe és más helyekre látogató delegációk állandóan emlegetnek, és kérdezgetnek minket, hogy miért nem lépünk. Tehát ezek a hálózatok a legfőbb csomópontokra e, épülnek. A parlamenttel is meg fogjuk vitatni ezt a kérdést, és a feltételeket is, ami szintén egy nagyon fontos, kicsit ellentmondásos kérdés. Be kell, hogy valljam, hogy az Európai Bizottságon belül is nagyon szorosan együttműködünk a regionális főigazgatósággal, Hán biztos úrral azért, hogy meglegyen itt azért a következetesség a politikák végrehajtásában, a strukturális és kohéziós alapok felhasználásában. Aztán hogy valósul meg ez a gyakorlatban, hát ezt majd meglátjuk. Minden olyan projektet támogatunk, amelyek hozzáadott európai értéket teremtenek és határon átnyúlóak, és a tagállamok együttműködését foglalják magukban. Már tudjuk, már most tudjuk, hogy az a koherencia, amit meg kívánunk teremteni a strukturális alapokon belül, az komoly ellenállást fog kiváltani bizonyos európai, kelet-európai tagállamokból. Aztán a PPP-k ügyében azt mondanám, hogy egyszerre egy lépést tegyünk, tehát most akkor tisztázzuk a költségvetést, lássuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, európai szinten lássuk, hogy a tagállamok milyen kötelezettségeket vállalnak, és majd utána lépjünk tovább. Persze az eszközöket azt fejlesztjük, hogy hogyan lehet több magántőkét bevonni, de ez egy másik hosszú történet, látom, hogy lejárt az időm, köszönöm. Vielen Dank. Ähm, jetzt kommt die Reihe der... Rendben, akkor most következik a frakciók szószólóinak a köre. Először is az EPP, Marizsan Marinescu következik. Mulțumesc, doamna președinte. Așa cum spunea și domnul comisar, TNT este un program care poate avea o contribuție majoră. Már Kalasz biztos úr elmondta, hogy nagyon fontosak a TNT hálózatok az európai Unió szemszögéből, és jelenleg ezen a területen rendkívül sok projekt zajlik különböző tagállamokban. És a költségvetési finanszírozás azonban nem a megfelelő alapokon és síkokon történik, hiszen a regionális alapokból és a kohéziós alapokból származnak ezek a források. Megállapíthatjuk azt is, hogy jelenleg az EU költségvetések és a nemzeti költségvetések között nem kielégítő a koordináció, és nem is kielégítő számban finanszírozzák ezeket a projekteket. Az EU ugyan e, kapcsolatban áll a finanszírozás tekintetében, a finanszírozási mechanizmusokkal kapcsolatban, a nemzeti költségvetésekkel, de lehetséges, hogy hasznos lenne bizonyos alapelvekről beszélni, amelyek többletértéket jelenthetnének a projektek szemszögéből. Például melyek lehetnének a priorit zárt projektek, és milyen európai hozzáadott értéket jelenthetnének, milyen tengelyt próbálunk megvalósítani, hogyan kívánunk harmadik országokat bevonni, szűk keresztmetszeteket legyőzni, illetve hogyan lehetne új finanszírozási forrásokat más forrásokból megnyitni, vagy például hogyan lehetne a strukturális alapból származó, alapokból származó forrásokat ide kanalizálni? Hogyan lehetne potlólagos pénzügyi forrásokat kialakítani, és a pozitív szempontokat hogyan lehetne minél jobban kidomborítani. A tenté hálózatokat talán még ki kellene egészíteni azokkal a lépésekkel, amelyeket a tagállamok tettek ugyanezen a területen, és akár pótlólagos forrásokat kialakítani, akár közlekedési hozzáadásból, vagy az euróvinyettából származó pótlagos forrásokat megnyitni, vagy az Európai Beruházási Bank részéről, vagy PPP-kből származó finanszírozási forrásokból, hogy ezeket hogyan kívánjuk megvalósítani, ezek nagyon nagy mértékben meg fogják azt adni, hogy ezeket a projekteket hogyan tudjuk folytatni, és talán a következő programidőszakban több forrást fogunk tudni szerezni ezekre a TNT projektekre, mint a korábbi szakaszban. Recki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, az én frakcióm úgy tekint önre, mint olyanra, aki tényleg szeretne jelentős fejlődést, előrehaladást elérni a ten ti esetében. Sok sikert kívánunk ehhez. A következőt szeretnénk kérdezni. Lehet, hogy az európai szintű perspektívát meg kellene változtatni? Lehet, hogy több kezdeményezést európai szinten kellene levezényelni? mert pillanatnyilag a nemzeti hivatalokban születnek a döntések. A közlekedési hálózatok természetesen a tagállamok területére eső szakaszokból állnak, és ön helyesen hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a megfelelő finanszírozás, ez a legnagyobb kihívás tulajdonképpen. Az összes finanszírozási forrást egységesen össze kell vonni, strukturális alapok, TNT megcímzett alapok, stb. Lehet, hogy befolyásolni kellene a tagállamokat, beszélni velük, hogy jobb legyen a címkézés. Természetesen az Európai Beruházási Bank, illetve a Nemzeti Költségvetések is befizetők, illetve a PPP is hasznos lehet. Mi támogatjuk a finanszírozási források diversifikálását, hogyha ez több pénzt jelent, és örülünk, hogy ezen már gondolkodnak. Ami a prioritásokat illeti, mi a hálózatos megközelítést támogatjuk. Próbáljuk meg a különböző szakaszokat egységesíteni, egyesíteni a kontinensen. Túlságosan sok a fehér folt. Én egy új tagállamot képviselek, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a vasúthálózatokat nagyon elhanyagolták. Az országomban a közlekedési költségvetésnek csak 10%-át um, uh, szánják a vasútra, 90%-át a közúti közlekedésre. Uh, ezen változtatni kellene. Ami a többi prioritást illeti, uh, egyensúlyra kell törekednünk a földrajzi, illetve fejlesztési lehetőségek terén. Ez egy alapgondolat. Jut a kérem, hogy inkább a haranggal figyelmeztessen, ne a kalapáccsal, hogyha túl sokat beszélek, de ezek a fő kéréseim a biztos úrtól. Köszönöm. Igen, már az előbb mondtam, hogy cső, csöngetni nem szeretnék, nem szeretnék szentestét játszani, én inkább a kalapáccsal fogok jelezni, de az óránk megállt, úgyhogy emiatt ezt most nem tudtuk ellenőrizni, hogy meddig tartott, de szerintem pont betartotta az időkereteket. És akkor állja Adi következik. Uh, Köszönöm. Üdvözöljük uh, a nagy közlekedési ambícióikat az Európai Parlament részéről. Egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Kicsit elakadt az egész uh, ügy, nem kapnak több pénzt a tentére, nem kapnak a strukturális beruházásokra melyek a prioritást képező projektek, és mekkora ez az egész kezdeményezés, mennyit lehet ebből megvalósítani, hogyan tudjuk az ambíciónkat valóra váltani. Hol van több pénzre szükség? Ez az egyik dolog. A másik, amiről Liberácki úr is beszélt, az a kérdés, hogy létre kellene hozni valamilyen közlekedési alapot, bizonyos összegeket elkülöníteni strukturális alapból egy bizonyos pénzösszeget a hálózatokra szállnak. Tudom, hogy ez egy nagy kérdés, nehéz kérdés. A Regionális Fejlesztési Bizottság sem nagyon örül az ilyen megoldásoknak a parlamentben. Nekünk is vannak nézeteltéréseink persze. Mert tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni, de hogyan fogjuk leküzdeni ezt az ellenállást, mi szerint ugye a, a tagállamok a, kivárnak a tervezésen, másfelől viszont szeretnénk gondoskodni arról, hogy a hálózatok megépüljenek. És még egy dologra szeretnék eh, rákérdezni, mi a véleményük a kisebb projektekről? Tehát nem a törzs hálózatról, hanem eh, kisebb eh, kezdeményezésekről a tentén belül éves kontribúciók is lehetnek, és láthattuk egyébként, hogy évente több a jó projekt, mint amire pénz van, ezek a projektek határon túlnyúló megoldásokat jelentenek, hatékonyabb közlekedési megoldásokat, vagy környezetbarátabb megoldásokat, energia megtakarításokat, közútról, vasútra terelést, stb. Tehát egy csomó jó projekt vetődik fel, amelyhez pénzre lenne szükség. Mi a véleménye a TEN-T kisebb részéről, illetve ennek a megfinanszírozásáról? Köszönöm. Vielen Dank, jetzt... Köszönöm szépen, és most Isabella zöldektől következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Több dolgot is szeretnék mondani, biztos úr. Először is úgy gondolom, hogy ezt a vitát, ami a több éves perspektíváról és a közlekedésről szól, nem lehet a bizottság által készítendő fehér könyvtől elválasztva, és a saját források kérdésétől elválasztva kezelni. Fontos lenne, hogy az infrastruktúrák megvalósuljanak, a külső externáliák, a külső költségek kiszámolása lenne a legfontosabb, és nem az ellentétes irány a közlekedésben, tehát ezek a fontosak. Másfelől a számok világosak, a kohézió keretében, a TEN hálózat keretében tudjuk, hogy milyen a közút, milyen a vasút aránya, úgy gondolom, hogy a, a TEN odaítélésénél, a ko- kohéziós pénzek odaítélésénél ismeretesek a kritériumok, csak hogy nem következetesek a transeurópai hálózatok beruházásai, és az, amit a kohéziós alap, a beruházási bank, a TESZ környezetvédelmi szempontból, regionális fejlesztési szempontból. Ez nem koordinációs kérdés, hanem egyszerűen hiányzik a következetesség. Bizonyos nagy autópálya tervek például teljes mértékben ellentmondanak annak, amit más területen teszünk. Hogyan tudjuk a jövőben ezt kiküszöbölni? És még egy dolog, a transeurópai hálózatok esetében Tudjuk, hogy a tagállamok a nagy nemzeti hálózatokat helyezik előnyben, nem feltétlenül a határon áthaladókat, mi pedig a határon áthaladókat tekintjük prioritásnak. A vasútnál hogyha az RTMS befektetünk, ez egy nagyobb teljesítményű vasúti rendszer, akkor a jövőben megtakaríthatunk, és a tagállamok is ebben az irányban fognak fejleszteni hogyha erőteljesen mutatjuk az irányt, akkor nem lesznek megkettőződések. Én az erősebb koherenciát, következetességet várom, illetve a kutatás elmélyítését. A Galileo sokkal érdekesebb, mint az ITER, ugyanis itt kötődünk a csúcs technológiákhoz, és nagyon nagy erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy a közlekedés, a Galileo, a GPS, a modern technológiák, minden úgy megvalósuljon, hogy ne kelljen feleslegesen sok-sok kilométert megtennie az embereknek, és így az éghajlatváltozás ellen is küzdhető. Danke sehr. Der nächste ist für die a következő az ICR részéről, igen, Vájmond. Eh, vážený pane komisaři, já považuji eh, a naše skupina... Eh, tisztelt biztos úr, a mi csoportunk, az ICR, a legfontosabbnak azokat a tényeket tartja, hogy az európai beruházások a lehető legnagyobb hozzáadott értéket teremtsék, és a transeurópai hálózatok és uh, útvonalak ezt a legnagyobb mértékben képesek megvalósítani. Az a véleményem, hogy még akár a források további növelése is helyes lenne ezen a területen. Hogyha megnézzük a további hálózatokat, legyenek az autópályák vagy a sines hálózatok, akkor a Nyugat-Európa, Közép-Európa és Kelet-Európa közötti különbségek kiderülnek, hiszen Közép-Európa és Kelet-Európa még nincs elegendő módon összekötve Nyugat-Európával, és én azt gondolom, hogy talán pont ez a hozzácsatolása az egyes autópályáknak és hálózatoknak lehetne egy erőteljes hozzáadott érték a Kelet és Nyugat-Európa között néhány közép- és kelet-európai rész, például a Baltikum még nincsen kielégítő módon összekapcsolva az Európai Unió többi részével, és ez a balkáni térségre is ugyanígy érvényes. Hogyan látja ön ezt a dolgot? Nem gondolja ön is azt, hogy ebben az irányban kellene beruházásokat tenni? Köszönöm. Vielen Dank. Jetzt... Köszönöm szépen és akkor most éppen jelenleg nem látok a GUEZ-től, se az IFD-től másokat, akkor viszont megkezdhetjük az általános hozzászólási listát. Nem, nem, ebben a nagy tiszteletben van részünk, így van, tehát olyan nagy tiszteletben van részünk, hogy a közlekedési szakbizottság elnöke ül Izabel mögött, és uh, ugyan már a közlekedési szakbizottság állásfoglalását megkaptuk írásban, de azért ennek ellenére hasznos lenne, hogyha Brian elmondaná szóban is, hogy mit gondolnak. Well, thank you, President, and, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egész jó kis változatosság, hogy most itt hátul ülök, és nem elől a pulpituson. Azért jöttem el erre az ülésre, hogy megvédjem a közlekedési bizottság álláspontját, de amikor megérkeztem, akkor nagyon sok ismerős arcot láttam, úgyhogy azt hiszem hasznos tudni, hogy nagyon jól képviseltetve vagyunk az Önök Szakbizottságában is. Most nagyon fontos vitát folytatnak ma Önök a biztossal a tentéhálózatokról, hiszen mi is a lényegi probléma az, hogy nincs elegendő pénzünk ahhoz, hogy mindent megépítsünk, amit terveztünk. Tehát most az a feladatunk, hogy a lehető legjobb hozzáadott értéket kihozzuk abból a pénzből, ami rendelkezésünkre áll. De azért nagyon hasznos számunkra, így itt a közlekedési ágazatban, hogyha mi is világá kürtöljük azt, hogy a közlekedéspolitika mivel tud hozzájárulni az EU 2020-as stratégiájához, a gazdasági válságból való kilábaláshoz, a munkahelyteremtéshez, a fenntarthatóság megvalósításához, és így tovább, ahelyett, hogy a közlekedés mit vesz ki a közösből. És szerintem, hogyha a mérleg serpenyőibe beletesszük ezeket, megnézzük az előnyöket, hátrányokat, akkor látjuk, hogy a közlekedés bizony kulcsfontosságú szerepet játszik a válságból való kilábalásban. Tulajdonképpen az Európai Unió alapkoncepciója ugye a személyek és az áruk szabad mozgása ennek a lényege, közlekedés nélkül nem lehet sem személyeket mozgatni, sem árukat mozgatni, és így a gazdasági fellendülés nem valósul meg. Tehát a közlekedési bizottság számára nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet önöknek átadjuk, amikor önök a saját munkájukat végzik, kérjük, fogadják ezt meg, és Fontos ezt az üzenetet a parlamenten belül is terjeszteni, sőt a többi intézmény figyelmét is fölhívni mindenre. Ebben az értelemben tehát nem úgy jövünk ide, mint ahogy szoktam mondani, mint két cowboy, aki megállítja az önök vonatát és elrabolja az összes pénzét, hanem ugyanúgy, mint a többi szakbizottság, azt szeretnénk megtudni, hogy hogyan lehetne a meglévő költségvetés felhasználásával a legtöbb hozadott értéket kihozni ebből. Persze a lehető legtöbb erőforrást szeretnénk a TNT hálózatokra biztosítani. Én ezt a közlekedési szakbizottságban dolgozó kollégáimnak már elmondtam, de elmondom még egyszer. Az első, hogy mi azon a véleményen vagyunk, hogy a TENTÉ hálózat esetében európai hozadott értéket kell teremteni. Elmúltak már azok az idők, amikor 27 különböző nemzeti politika működhetett, és így aztán, és mégis európai hálózatnak nevezhetük, nevezhetük magunkat. És a határon átnyúló elemet kell, hogy kiemeljük ezekben a politikákban. Van egy Madrid-Barcelona nagysebességű vonal, van egy Párizs-Petinyó vonal, de mondjuk Pepinyó és Barcelona között semmi sincs. És tudnék még sorolni ilyen példákat. Tehát át kell jutnunk a határokon, össze kell kötni ezeket a nemzeti hálózatokat, hogy valóban egy európai rendszer jöjjön létre. Ez az egyik prioritásunk. A másik Elnök asszony, a fenntarthatóság szerintünk csak akkor tudunk előre lépni, hogyha egy fenntartható közlekedési hálózatunk van, mert akkor ennek környezetvédelmi előnyei vannak, társadalmi előnyei vannak. Nem csak arról van szó, hogy fém darabkákat leteszünk, vagy utat betonozunk, és így tovább. Viszont vannak fontos kérdések, amelyeket fel kell tennünk, de én ezeket rögtön felsorolom és be is fejezem. Valóban növelnünk kell a tentére rendelkezésre álló pénzösszegeket az ígéreteknek megfelelően. Én egyébként most a eh, a brit parlament alsóházában hallgattam a felelős minisztert, aki azt mondta, hogy több finanszírozás kell Nagy-Britanniának a TNT eh, projektekre. Hát ez nagyszerű, de nem lehet ezt megvalósítani, amikor ezek után a miniszterelnök azt mondja, hogy az EU költségvetést meg meg kell nyírbálni. Hát ez így nem működik, ezt talán neki is el kellene mondani. A nagy infrastruktúrális beruházásokat csak megemelt költségvetéssel lehet végrehajtani. És azt hiszem, ez jobban, még jobban kiemeli a különbséget a között, amire szükségünk lenne és amink van. Aztán a meglevő források között jobban kellene koordinálni. A kohéziós alapok 23%-át lehet közlekedésre felhasználni, de nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, amikor ezeket a pénzösszegeket elkölt, elköltjük, figyelembe vesszük-e azokat a közös közösségi közlekedési prioritásokat, amelyeket megállapítottak, hiszen ha megnézik, akkor hihetetlen összegeket költenek útépítésre, ami nem Európai Uniós közlekedési prioritás. Tehát sokkal szorosabban kellene a közlekedési prioritásokhoz kapcsolódni, ugyanúgy persze, hogy megfelelnek a projektek a kohéziós alapát a szabott feltételeknek. És végül pedig minket az is érdekel, hogy mit hogyan fogunk finanszírozni. Ha a Barozó úrnak mondok valamit, mondjuk megkérdezem tőle, hogy na és akkor ezt és ezt hogyan fogjuk finanszírozni, akkor azt mondja, hogy kötvények, mindig ezt a varázsszót húzza elő a cilinderből, de hát különböző finanszírozási módokat kellene megvizsgálnunk. A PPP-ket kipróbáltuk a múltban, nem voltak túlzottan sikeresek. Miért? Azért, mert mindig a közszféra vállalta a kockázatokat, a magánszféra pedig zsebretette a nyereséget. Sokkal inkább kiegyensúlyozott PPP-kre lenne szükség, és ezen kívül másfajta finanszírozási formákat is találni kellene. És néhány kollégám említette, hogy ezeket az összegeket valóban féle kellene tenni, zárolni kellene ezekre a célokra. Hát ha bármely miniszteremnek azonnali szívrohamot kívánnak okozni, akkor említsék ezt a kifejezést, mert azt hiszem, hogy mindenkinek igen heves szívdobogása támad ettől, hogyha egy bizonyos összeget kizárólagosan félreteszünk egy adott célra. Még egy javaslat, amit a közlekedési bizottság, a SURE szakbizottságnak szeretne javasolni. Ha a tagállamok közösségi finanszírozást kapnak és nem használják fel, akkor veszítsék azt el. Ne kerüljön ez be az á, a tagállami költségvetésbe, az államkincstárba, hanem kerüljön ez vissza az EU-hoz, ahol más fontos projektek finanszírozása fel lehet használni, és köszönöm szépen még egyszer az időt, köszönöm, hogy szólhattam. Köszönöm szépen. Hát biztos úr, azt hiszem, hogy jobb nagy követet, hogyha Brian t itt látjuk, akkor azt gondolnánk, hogy szinte diplomat a szolgálatban van, de én biztos vagyok benne, hogy ennél jobb nagykövetünk nem is lehetett volna itt ma. És most, ha jól látom, heten jelentkeztek, és felolvasom őket. Krél, Born, Pipa, Zenda, Gutmanis. is. Én akkor most ezzel lezárom a hozzászólók listáját, ugyanis akkor, hogyha ezt most lezárjuk, akkor kettő kettő percre szólhatnak egyenként hozzá, és akkor ezt követően következik a biztos úr a válaszaival. Köszönöm, akkor így lesz. Jó Celeri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kollégák. Uh, Simpson úr elmondta a közlekedési szakbizottságban elhatározott, kidolgozott pontokat, és én ehhez csatlakozni tudok, hogy az Európai Uniónak az egyik legfontosabb célja az az, hogy az egyes határokat áthidalja, hiszen a civil társadalomban a mobilitáshoz a közlekedés nagyon fontos kérdés, hiszen közelebb hoz bennünket, lehetővé teszi azt, hogy különböző gazdasági tömegek és áruk szabadon tudjanak áramolni. Ha megnézzük az európai tájat, akkor viszont azt fogjuk látni, hogy van két olyan pont, amiben még mindig ez a kisállamok védik magukat dolog áll fenn. Az egyik az a Single European Sky kérdése, tehát az egységes európai égbolt kérdése, és a másik a sines vasúti közlekedés. Hogyha megnézzük, az egyik legnagyobb vasúti társaság azt mondja, hogy 16%-át vasúton, légiúton és és hogy a folyami hajózás azonban egy ö, alárendelt szerepet játszik náluk, hiszen ebben kevéssé tudnak rugalmasak lenni, és éppen ezért azt gondolom, hogy ezzel egy fontos prioritást is megnevezett, amit biztos úr is említett, ugyanis, hogyha a gigalinereket kérik a logisztikai cégek, speditőrök, hogy engedélyezzék, és hogyha ez megtörténne, akkor én azt gondolom, hogy ez nem az az út lenne, amit az Európai 2020-as stratégiában mi előirányoztunk. Én azt hiszem, hogy ezeket a témákat kezelnünk kell, hogyha a TEN-T és a többi európai stratégiai cél nem maradjon kártyavár, akkor viszont nagyon fontos, hogy tényleg lépjünk ezekben a dolgokban. És nagyon fontos persze, hogy ezeket nem tudjuk mind közpénzből megfinanszírozni, de már elhangzott, hogy már egy negyede a közfinanszírozásoknak a közlekedés területén valósulnak meg, csak ezek közül sok a tagállamokban, de viszont a következő időszakban nekünk elő kell írnunk azt, hogy ezek az európai pénzek, ezek hova folyhatnak, és előírásokat kell hozzájuk kapcsolnunk annak érdekébe, hogy az interoperabilitás ne csak egy szép vágyálom legyen, hanem vegyük figyelembe ezeket a prioritásokat is ezekkel kapcsolatban. Nyilván a tagállamok költségvetései nem örülnek neki, hogyha mi felcímkézzük ezeket a pénzeket, de ennek ellenére ezt meg kell, hogy tegyük, és hogyha ezek nem kerülnek felhasználásra, akkor vissza kell, hogy áramoljanak a pénzek az EU kasszába, és éppen ezért csak közpénzekből nyilván nem tudjuk ezeket mind megvalósítani, szükségünk lesz a PPP-kre, de a biztonságok, biztosítékok kérdése is rendkívül fontos kérdés, és akkor meg tudjuk valósítani. Jean-Pierre Rodiné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Nagy kedvem van bízni önben, az elmúlt időszakban nagyon komoly auditot végzett, komoly ember ön, az észt korona őrzőjeként, a Nemzeti Bank kormányzója volt Észtországban. Most a közlekedési hálózatokra tesz javaslatot, beruházásokra szükség van, nem csak a közlekedésben, hanem az energiában, a környezetvédelemben, a vízkezelésben. Igazából nagy beruházási terveket kell készítenünk javaslatot szeretnék tenni önnek is, elnök asszony, az egész bizottságnak is. Úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, hogy elgondolkozzunk azon, hogy az egész költségvetésben legyen egy nagy beruházások fejezet. Ugye vannak a működési költségek, de most olyan több éves nagy kiadásokat kell majd finanszíroznunk, amelyek még a 7 éves kereteket is meghaladják. A második javaslatom pedig a pénzeszközökre vonatkozik. Felvetődött bennem, hogy nem kellene esetleg a nemzeti parlamenti kollégákkal együtt átvilágítani a közkiadásokat három szinten, európai, nemzeti és helyi önkormányzati szinten, hogy meg tudjuk beszélni szakértők bevonásával, hogy bizonyos kiadások közösségi szintre vitelével milyen profitot tudunk realizálni. Mondjuk 27 hadsereg, 27 vám szerv, 27 kutatási koordináció, ezt az átvilágítást az Európai Számvevőszék végezhetné el a 27 tagállami számvevőszékkel együtt, és az eredményeit megkapnák a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is. Az elkövetkező években jelentős megtakarításokat eszközölhetnénk ennek alapján, és így az államháztartások is egészségesebb helyzetbe jutnának, meg a projekteket is biztosítanak. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. A egy szót előre bocsátanék. A kohéziós politika azért nem közlekedéspolitika, ebben remélem mindjárt egyetértünk, de ennek ellenére a regionális fejlődés egy észszerű közlekedés politika nélkül nem lehetséges, ez is világos, tehát éppen ezért nagyon fontos a kohéziós politika területén a jövőben is meg kell tennünk a hozzájárulásunkat, és hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy minél észszerűbb közlekedési lépések történjenek. Az európai hozzáadott érték kérdése rendkívül fontos. Brian Simpson-el egyet értek, aki azt mondta, hogy súlypontilag számunkra nagyon fontosak a határon átívelő közlekedési utak és összekötetések, és ezeket kell tolnunk előre. Ezzel egyetértek, de azt gondolom, hogy van két más kérdés is, amit fel kell tennünk. Ugyanis mit használ az, hogyha a kohéziós politikában kötelezünk tagállamokat közlekedési projektekre, például Spanyolország és Franciaország között mondjuk, hogyha valamelyik tagállam nem akarja erre a projektre kiadni azt a pénzt, és ennek ellenére ott tehát nem fog megtörténni ott, és ott van egy kötelezettség több száz millió euró a számukra, ami utána visszakerül az EU-hoz, és nem tudom, hogy ez mit használ akkor nekünk. És ezért kérdezném a biztos urat, hogy van-e olyan megfontolás, ami alapján ezeket a dolgokat valami más módon lehetne megközelíteni. Brian föltett egy kérdést, mégpedig a, az alapokkal kapcsolatban. Mi a regionális bizottságban követeltük azt, hogy a nem felhasznált források a kohéziós politika területén visszakerüljenek az EU-hoz. És nem tudom, hogy önök a közlekedés területén minket támogatnának ebben a kezdeményezésben, mert tudjuk, hogy ez egy nagy harc lesz, és ezt meg kell vívni, és nem tudom, hogy ezt a közlekedés politika területén is támogatnának-e bennünket ebben, hogyha mi ezt alkalmazni kívánnánk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, azt mondja, derekké a szó. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, egy általános észrevételem lenne, és egy konkrét kérdés is feltennék a biztos úrnak, amivel kapcsolatban, amit ő is felvetett. Az általános dolog, amit mondanék, egyetértek Brian Simpsonnal, Brian természetesen szenvedésen megvédte a, közös, a közlekedés politikát, ahogy szokta, de teljesen igaza van, ugyanis az egész EU-ban nagyon sok közlekedési infrastruktúrális projektet még kellene végezni, és ez finanszírozást kell találni, kohéziós politika, kötvények, vagy EBB felhasználásával nem tudom hogyan. A lényeg az, hogy meg kell találni ezt a pénzt, mert a közlekedési kapcsolatok fontosak, de a munkahelyteremtés is nagyon fontos. A konkrét kérdés, amit a biztos úrnak föl szeretnék tenni, a CESA projekt esetében, amit felvetett, az ágazattal beszélve azt hallottam, hogy hát kevés az előrelépés ebben a projektben, és megvan a ö, veszélye annak, hogy ö, az Egyesült Államok ö, legyőz bennünket az új közlekedési rendszer kialakításában, kifejlesztésében. Tehát mit gondol erről? Van ilyen veszély az új közlekedési rendszer esetében? Markus Pieper. Markus Pieper szó. Köszönöm szépen. Biztos úr, én a regionális bizottságban dolgozom, és alig fogják elhinni, hogy ott abszolút elismerjük az európai hozzáadott értéket a közlekedés területén, és bármikor készek vagyunk arra, hogy valamiféle ilyen luxus projektek helyett inkább oda helyezzük a pénzt. De ami viszont számunkra nem elképzelhető, az egy úgynevezett transport alap. Ugyanis att, attól félünk, hogy az európai felelősséget e, szükségtelenül központosítanánk, és ezért is érdekelne engem az, hogy milyen javaslatot tudna tenni nekünk arra, hogy biztosítsuk azt, hogy egy erőteljesebb beruházási tevékenység a transport alapokba nem segít nem járulnának ahhoz hozzá, hogy a régiók azok csak úgy kívülről nyomhassák az orrukat a kirakatra, és csak onnan nézhessék, hogy mi történik. Tehát hogyan lehetne megvalósítani azt, hogy a TEN hálózatokhoz ugyanúgy hozzá tudjanak férni. Tehát gyakorlatilag hogyan lehetne ebben megállapodni. Ugye egy másik dolog, hogy a pénz az egy nagyon értékes forrás, és hogyha valamiben megegyezünk, nagyon hatékonyan kell a pénzt kiadni. És nem lenne itt az ideje annak, hogy pont ott fektessünk be erőteljesebben, ahol sok közlekedési tevékenység zajlik. Ez lehet, hogy most ellentmondásosnak tűnik. Tehát ott, ahol ilyen szűk keresztmetszetek vannak, palacknyakok, ahol a közlekedési hálózatok előregettek. Nem lenne inkább ott értelmesebb ott beruházni, mint hogy valamiféle teljesen az Isten háta a rokban egy nagyon modern autópályát építsünk? Köszönöm, mondja az elnök asszony, Inezi a szó. Gracias, presidenta. Si agradecer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy a SUR szakbizottság meghallgatja a biztos urat a közlekedési hálózatok témájában, és köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött ma délután. Mindenek előtt egy rövid észrevétel azzal kapcsolatban, hogy már karácsony előtt óta mondogatjuk, hogy a vasút nagyon fontos, a francia és a spanyol eh, miniszter eh, a vasútról beszél, eh, jó lenne, hogyha a nyárig a Perpignan-Barcelona vasútvonal felállna, ki tudja. Nem tudom, hogy mi a fő gond, Nekem az a fő gondom, hogy Franciaország és Spanyolország nem tartja be a pénzügyi vállalásait, és nem építik meg azt az infrastruktúrát, amit kérnek tőlük. Mi pedig azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy hassanak oda jobban a tagállamokra, hogy tényleg végezzék el a feladatukat, és ne állandóan a nemzeti érdekeiket tartsák csak szem előtt. Fontosak ezek a határon átnyúló kapcsolódások Köszönöm a biztos úrnak azt, amit a félidős felülvizsgálatnál elvégzett. Jó lenne, eh, hogyha ki lehetne mutatni a pénzügyi programok európai hozadott értékét a nemzeti kófinanszírozást, társfinanszírozást, a kutatás, az energetika, a mezőgazdaság, a struktúrás alapok esetében is szeretné alkalmazni a bizottság. Szeretnénk, hogyha a határmenti régiók esetében kézenfekvő hasznot jobban hangsúlyoznánk. A kohézió, a szociális területi kohézió fontos, különösen Közép-Kelet-Európában. A TNT az önvéleménye szerint miként járul hozzá a 2020-as stratégiához, láthattuk, hogy Kína az infrastruktúrába fektet, nem csak a vasútban, nem csak az autópályában, hanem az iparba is. Mi azt szeretnénk, hogyha valami ilyesmi történne itt is, és végül Haugasszonynak, Bőge úrnak, Lamassur úrnak tenném fel a kérdést, hogyan fogjuk finanszírozni a tentét? Eurókötvényekből, vagy hogyan? Hát igen, ez aztán valóban kihasználta az idejét, azt azért el kell, hogy mondjam, mert hát a tolmácsoknak szinte alig maradt idejük levegőt venni. One question to, to... Köszönöm, egyetlen kérdést szeretnék feltenni a biztos úrnak. 2011-re a nemzetközi közlekedési hálózatra 10%-on 725 millió helyett 810 milliót javasoltak a, a tanácsban támogattuk önöket, de a tanács 100 milliót levett, úgyhogy igazából 12,35%-ot vettek el. Cezár, a Marco Polo kis pénzeket vesztettek, de ez nagyon nagy pénz, 100 millió euró. Csak egy kérdésem van. A 2012-es és a többi költségvetés esetében mi a helyzet? Lehet, hogy önök jobban tudják, de mi nulla információt kapunk a tanácstól. A tagállamoknál volt valami késlekedés, ahogy a kezetekkor mondták önök, és ezért kellett megnyírbálni a költségvetés, vagy egyszerűen ahol volt pénz, azt vették el. Köszönöm. Danke, jetzt um, der letzte ist Jan Olbricht, bitte. Szen Ulbrit következik. Me also, I also confirm. Köszönöm szépen először. Hadd erősítsem meg kollégám diagnózisát. A Regi Bizottság ellenzi a közlekedési alap létrehozását, ez világos. De ugyanakkor nem ismételhetjük meg elég gyakran, hogy az integrált megközelítést azonban támogatjuk. Nem azért, hogy európai szinten vagy nemzeti regionális szinten integráljunk, hanem el kell dönteni, hogy most akkor hogy lesz ez, hogy a kedvezményezettek integrálják a tevékenységeket, vagy az európai szinten is létrehagyjuk ezt az integrációt, hogy ez kiegészítse. Liberecki úrnak ezt mondom, tehát beszéljünk akkor a arról, hogy a politikák hogyan egészítik ki egymást. Úgy terveztük-e, ahogy kellene? És nagyon konkrét a kérdésem. Tudjuk a regi bizottságban, hogy a bizottság fogja a szerződéseket előkészíteni, amelyeket ugye a bizottság és a tagállamok írnak alá, és ennek különböző elemei lesznek. A kérdés az az, hogy a közlekedésért felelős biztos leül-e majd a regionális politikákért felelős biztossal, hogy ezeket a szerződéseket kidolgozzák. És megköszönöm biztos úr, hogy nagyon pontos kifejezést használt, mert ön azt mondta, hogy a pénzek nem a regi kezében vannak, hanem a regi főigazgatóság kezében, hanem itt ö, megosztott irányításról, kezelésről van szó. Teljesen más ez a fajta irányítás, amelyet a parlament egyébként igen gyakran kritizált, de itt van szó a kiegészítő jellegről. Kérdezem tehát, hogy lesz-e ezzel kapcsolatban valami utólagos follow-up, utólagos nyomonkövetés? Köszönöm szépen, és akkor most a biztosnak lehetősége van a válaszokra. Thank you very much, and I, I of course... Nos, köszönöm szépen, és nagyra becsülöm a támogatást, amit kaptam közlekedési ügyekben. Mit mondhatok az általános megközelítésünkről? Idén ezen a témán dolgozva valóban láttam, hogy a közlekedés tényleg teremtett, teremthet hozzáadott értéket az Európai Unió számára, és ezt nem ismerik el. Nagyon sok, tehát egyes körökben úgy gondolnak a közlekedésre, mint egy, áh, egy felesleges teherre, amitől meg kell szabadulni. Közben itt konkrét projektekről, konkrét problémákról van szó, amelyek annyira égető problémák az emberek számára. Teljesen mindegy, hogy most a repülést említem, vagy a dugókat, vagy bármi mást. Tehát itt tényleg tehetnénk valamit, itt tényleg hozzájárulhatnánk eh, ahhoz, hogy a közlekedés szerepén egy kicsit eh, javítsunk, vagy megítélésen egy kicsit javítsunk. És ezt egyébként már többször felvetettük a programozási anyagokban is, de azt hiszem, hogy meg kellene ragadni a lehetőséget arra, hogy a költségvetést növeljük, hiszen nagyon egyszerű a ügy. Ha nincs költségvetés, akkor nem tudunk semmit elérni. Leginkább Jensen kollégának tudok válaszolni, mi van, hogyha nem kapjuk meg a pénzt, ugye? Felmerültek a kérdések. Akkor mi lesz a projektkötvényekkel és az összes többi kiegészítő a dologgal? Hát nagyszerű, volt pénzügyminiszterként, én azt mondhatom, hogy gyönyörű, hogyha megvannak ezek a különböző projektek, persze válaszolnunk kell arra, hogy ki fogja ezeket kifizetni, de arra is kellene, hogy rendelkezésünkre álljon költségvetés, hogy a felhasználóknak megteremtsük a szükséges kereteket. És ma a közlekedés finanszírozása, már ami az európai költségvetést illeti, nem elegendő, nem megfelelő. Ha a következő pénzügyi keretben is ugyanez lesz, akkor azt hiszem katasztrofális helyzet alakul ki, és hatalmas károkat jelent majd ez az Európai Unió számára. Tehát teljesen mindegy, egyelőre akkor használjunk projektkötvényeket, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy a közlekedési ágazat már nagyon előjár, mert az, az eszközök kidolgozására értem ezt, már dolgozunk az eszközöket arra, hogy milyen projekteket lehet működtetni. Stratégiai szempontból persze a mi munkánk csak kiegészítő jellegű, a legalapvetőbb szükségleteket finanszírozni kell. Mi persze arra kértünk önöket, hogyha nem tudják a költségvetés egészének a növelését elérni, akkor kérjük, hogy gondoljanak ennek a költségvetésnek a szerkezetére. Sajnos a költségvetés 1%-ánál kisebb összeget fordítanak a közlekedésre, hát ez nem megfelelő, és akkor enyhén fogalmaztam. Konkrétan a tenté, amelyet nagyon sok tisztelt képviselő dicsért, most olyan helyzetben van, hogy a határokon átnyúló elemek a legfontosabbak. A jelenlegi tenté esetében azt láthatjuk, hogy mindig a nemzeti elemek készülnek el, azokat finanszírozzák úgy a, a tervek szerint, és a határokon átnyúló összeköttetéseket késleltetik. Tehát a következő körben a bizottság azt akarja látni, hogy a tagállamok nagyon világosan elkötelezik magukat. Nem csak egyfajta kis politikai kívánságot fogalmaznak meg, hogy valaki mondjuk szeretne egy alagutat látni, hanem nagyon világosan a látni akarjuk a kötelezettségvállalásokat a tagállamok részéről, időbeosztással együtt mit, mikorra vállalnak. Ez az egyik fontos elem. Aztán nagyon érdekes volt látni, hogy különböző képviselők is felvetették ezt, ugye hogy a végső tervezés az az önök kezében van, de hogy hogyan kapcsoljuk össze a strukturális és kohéziós alapokat és a stratégiai fontosságú TNT hálózatokat. Ugyanazokat a kétségeket hallottam itt, ugye a feltételekről, a pénzek félretételéről, felcímkézéséről úgymond, arról, hogy legyünk koherensek, és így tovább hát van egy-két tagállam, amely osztja ezt a nézetet, viszont vannak olyan tagállamok, amelyek igencsak gyanakvóak, és a kohéziós pénzeket mondjuk arra akarják felhasználni, hogy körgyűrűt építsenek a fővárosok körül, amelyenek semmi köze nincsen a TNT hálózatokhoz és egyéb közlekedési, európai közlekedési projektekhez. Tehát én Hán kollégámmal nagyon szorosan együttműködöm, ő felelős a regionális politikákért, annak érdekében, hogy ezekbe a szerződésekbe bizonyos feltételeket és útmutatásokat építsünk be azért, hogy legalább koherens módon lépjünk fel. Ha önök támogatnak minket, akkor biztos, hogy eh, meg tudjuk ezt oldani, lehet, hogy nem száz százalékra tudjuk teljesíteni a céljainkat, de legalább el tudjuk kerülni azt, hogy van egy tenté projekt, mindegy, hogy ez milyen sorszámú, és akkor ide jön hozzám a miniszter, és elmondja, hogy hát megváltozott a kormány, most már átalakultak a prioritások, most nem is erre van szükség, hanem egy ilyen-olyan sorszámú útra kívánjuk költeni ezt a pénzt, megváltoztathatjuk-e a projekt finanszírozási kereteit, kive tudjuk-e venni innen a strukturális alapok vagy a kohéziós alapok által biztosított forrásokat, és azokat átcsatornázhatjuk-e a helyi igényeknek megfelelően. Hát ez persze elég nevetséges, ez elfogadhatatlan, de azért fontos, hogy a feltételeket bizottsági oldalról lefektessük, viszont nagyon lényegi vitát kell majd folytatni erről itt is. Annak is nagyon örülök, hogy a pénzek felhasználásával kapcsolatban feltettek kérdéseket. Én ebben a teremben már többször üldögéltem, mint a mentesítésért felelős biztos, és mondjuk a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak válaszolgattam a pénzek felhasználásáról. Tehát nagyon örülök, hogy a TNT pénzösszegek félidős felülvizsgálata az nagyon jó volt, 300 millió euróról van így szó, nem okozott nagy feszültséget az, hogy ezt a pénzösszeget még nem használták fel. de mi odafigyelünk arra, hogy fontos a pénzösszegek hatékony felhasználása. Mit szeretnék még felvetni? Tisztelt képviselők is felvetették, felvetették ezt, a vasút hangsúlyozását, ezt kellene valahogy ösztönözni, ennek a használatát, mint környezetbarátabb közlekedési mód. Kellene valami stratégia a vasutakra. Ezek a legpolitikai jellegű közlekedési formát jelentik, de támogatni kell a vasutakat, hogy valóban versenyre kelhessenek az utakkal. Egyébként ez nem valósul meg. Nem tudnak győzedelmeskedni a közúti közlekedés fölött. Aztán a légi közlekedésről is hallottam a kérdéseket. A vasúti közlekedést versenyképessé kell tenni, ez nagyon fontos. Azt hiszem, ugyanezt tudom elmondani a kohéziós politikáról és az autóút építésről, az országutak építéséről. Szeretnénk páneurópai projekteket látni. Nem zárjuk ki az útépítést, különösképpen eh, a kelet-európai tagállamokban, ahol az úthálózat eh, szegényes, és ennek komoly környezetvédelmi kockázatai is vannak. Úgy lehet csökkenteni a légszennyezést és a dugókat, hogyha jobb az úthálózat. Tehát persze nem lehet így önmagában kizárni az útépítést, de azért inkább a környezetbarátabb közlekedési módokat támogatnánk, és a tentének világos hatása lesz, jól látható hatása lesz a környezetvédelmi állapotokra. Aztán a Cezár projektről is kérdeztek. A Cezár fejlesztésében jól haladunk az ütemtervnek megfelelően. A másik, ennek az alkalmazása, az a másik kérdés. Ez ugye mihez kötődik? A légiközlekedés, légirányítás reformjához kötődik ez. Ha ezt nem visszük keresztül, akkor nem sokára nagy bajban leszünk. A tagállamok úgy döntöttek, hogy a jelenlegi rendszert megreformálják, ez tehát ugye az alkalmazáshoz kötődik. Látjuk idén, majd az év első felében, hogy hogyan haladunk ezzel a reformmal a gyakorlatban. Ha nem sikerül a tervek szerint előre lépni, akkor ki kell találnunk valamit annak érdekében, hogy a légiközlekedés irányítás javítani tudjuk. Együttműködünk az Egyesült Államokkal, és reméljük, hogy ez a jó együttműködés az USA hatóságaival majd oda vezet, hogy legalább megtaláljuk a módusz vivendit, tehát ki tudjuk fejleszteni a rendszereket. Persze az USA-nak megvan a maga támasza ugye katonai erőforrásokra támaszkodnak. Itt ez eltér Európától, de ha mi is folytatjuk a munkát, akkor egy nagyon jó rendszert tudunk kiépíteni, tehát a reformok fontosak. A Galileót is említették egyszer-kétszer, azt hiszem először az előadó úr említett, tehát mindegy, ez nem az én asztalom, hiszen az ipar ügyekért felelős biztos hoz tartozik, Dianis biztoshoz, de e, részletes választ ezért nem tudok adni. Aztán a következő kérdés. A A politikai jellegről, arról, hogy a több éves projektek hogyan működnek, tudnak -e ezek folytatódni. Itt a kifizetéseket és a hiteleket kell összekombinálni és finanszírozni a projekteket. Vissza fogunk térni a költségvetési hatóságokhoz ebben a témában, de egyelőre még ez kapcsolódik a meglévő pénzek felhasználásának az átalakításához. Azt hiszem többé-kevésbé minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, és valóban újra megtanultuk, hogy lehetnek jó ötleteink, de ahogy biztos úr is azt mondta, az embernek nincsen pénz a zsebében, hát akkor nehéz dolgokat végrehajtani, tehát pénzre szükség van. És ezzel kapcsolatban ugye nem mondott semmit, de azért remélem, hogy támogat bennünket abban az ötletben, amit a közlekedési szakbizottság elnöke mondott a use it or lose it kérdéskörben, és én azt gondolom, tehát ez a pénzek, amelyek bizonyos célra vannak előirányozva ezt illetően, és tudjuk azt is, mától, hogy jól működő közlekedés miatt nincsen jól működő belső piac sem, és akkor most Salvador fogja lekerekíteni ezt az eszmecserét. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen eh, biztos úrnak, és külön köszönet mindazoknak a kollégáknak, akik hozzászóltak a vitához. Ez egy érdekes vita, és nagyon hasznos az előadónak a javaslatai elkészítésében. Szeretném onnan folytatni, ahol a biztos úr abba hagyta, mi szerint, hogyha nem tudjuk növelni a finanszírozást, akkor legalább nézzük meg, hogy miből áll a finanszírozás. És az nyilvánvaló, hogy nem minden jól valósul meg a költségvetésen belül. A kollégák különböző kérdéseket tettek fel, most leszámítva azt, hogy miért nincs összekötetés Barcelona és Perpignan között. Szerintem a fő kérdés az, és ebben mindenki egyetért ebben a bizottságban, hogy egy, gondoskodni kell arról, hogy a beruházásra szánt pénzek hozzáadott európai értéket teremtenek, és a hangsúly a határokon áthaladó tenhározatokra kell, hogy helyeződjék, és a tagállamok szándékával szembe kell menni, ők mindig a tagállamon belüli részeket fejlesztenék. Következetesnek kell lenni a környezetvédelmi normákkal. Úgy gondoljuk, biztos úr, hogy fontos, hogy beszélt a diverzitásról, a sokszínűségről, a tagállamok az infrastruktúrális beruházásaiknál ezt figyelembe kell, hogy vegyék. Azt is említette a biztos úr, hogy a vasút nagyon fontos tud lenni. Egyes tagállamok jelentős lemaradásban vannak a vasúti infrastruktúrában. Tehát mielőtt szélsőséges döntéseket hoznánk, jó lenne, hogyha megvizsgálnánk, hogy milyen infrastruktúrális kínálat van a különböző országokban. A finanszírozás a következő kérdés. Nyilván alapvető fontosságú, Különösen azért, mert a gazdasági válság miatt próbálják a tagállamok halasztani a nagy infrastruktúrális projekteket. Jobb koordinációra van szükség a strukturális alapokkal, a kohéziós alapokkal és a regionális politikával, mm, abból a szempontból, hogy milyen közös célokat tűzünk ki. Még mindig azon gondolkodunk, hogy vajon megcímezzük, megcímkézzük-e a projektekre szánt pénzeket, vagy a strukturális alapokat nagyobb mértékben használjuk infrastruktúrális beruházásokra. Hadd emlékeztessem a kollégákat arra, hogy a kiadásokkal foglalkozó biztosokkal beszélve azt szűrhettük le ma, hogy jó lenne, hogyha horizontálisak lennének a struktúrás politikák, energia, közlekedés, infrastruktúra. Hán biztossal együttműködve önök a tagállamokkal egyeztetnek, február 10-én megkérdezzük majd mi is Hán biztost, hogy miként alakul majd a finanszírozás, egyre fontosabb lesz a regionális alap felhasználása például. Egyetértünk, hogy az EBB is vegyen részt a finanszírozásban, illetve kötvényeket bocsássanak ki, a PPP is felvetődik, a gond az volt a Galileónál, a PPP-vel, hogy kudarcot vallott. Végül is aztán a közférának kellett az egész cehet állnia. Úgyhogy itt a magánszektor részéről való finanszírozása kérdéses mindig. A magánszektor a jövedelmezőségre összpontosít, és arra, hogy biztonságos legyen a befektetés. Nagyon nehéz ilyen körülmények, feltételek között nagy infrastruktúrális projekteket megvalósítani. Hmm, ez tovább vezet a vasútpolitikához. A költségvetés és a súrbizottság tagjaiként aggaszt bennünket a beruházások fenntarthatósága a vasúti infrastruktúrában Különösen aggasztó ez akkor, amikor páneurópai vasútpolitikára lenne szükség. Kicsit frusztráló ezt hallani most, hiszen már évek óta azt gondoljuk, hogy megvan az ilyen vasútpolitika az egységes európai vasútról döntöttünk, a nyílt tótékbolt, a CISA projektnek a megfelelője lenne ez. A kollégák azt mondják, hogy ezzel európai hozzáadott értéket teremtünk. Fontos a konszenzus kialakítása. A sorbizottság tagjai nagy örömmel hallgatták önt. Hát akkor valóban a bizottságra számítunk majd szövetségesként, hogyha a tanácssal folytatott tárgyalások megindulnak ezzel kapcsolatban. Persze most itt nagyon sok ígéretet tehetünk erre. Legalábbis minden esetre nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, és hogy részt vett ezen a közös eszmecserén a közlekedéspolitikával kapcsolatban, és azt gondolom, hogy már üdvözöljük is itt ma nálunk a következő biztos asszonyt, és rögtön el is megyek, hogy üdvözöljem. Nein, liebe Kollegen, nein, nein. Nem, nem. Kedves kollégák, nem, nincsen szünet. Abszolút folytatjuk szünet nélkül, megszakítás nélkül az ülésünket, és üdvözöljük körünkben a kutatásért felelős biztosasszonyt, aki egyébként a kutatás, mert az innovációért és a tudományokért is felelős, és szívből üdvözöljük önt körünkben, és rengeteg kérdésünk van, ezeket a kérdéseket már korábban láthatta írásban is részünkről, hiszen a raportőrünk számos kérdést feljegyzett és elküldött önnek, amelyeket önhöz intézünk, és most még a raportőrünk még egy 5 perces bevezetőt fog tartani, ami a mi, mi kérdéseinket fogja elmélyíteni és bevezetni, majd ezt követően mindig ugyanaz egyébként az eljárás, majd csak azért mégis elmondom, ezt követően kap ön szót, biztos asszony, 10 percre, hogy megtegye a hozzászólását, és ezt követően pedig a frakciók szószólói juthatnak szóhoz, minnyájan, és ezt követően, akik még szóhoz tudnak jutni, a publikumból még hozzászólhatnak az idő függvényében, és ezt követenő lehetőséget kap arra, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, Salvador, megint a te részed következik. Muchas gracias, eh, presidenta. Bienvenida, señora eh, comisaria. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelettel üdvözlöm a biztos asszonyt. Kedves képviselőtársaim, a napi rend utolsó pontja következik most. Nagyon zsúfolt programunk volt, gazdag napirendünk, több biztos is meghallgattunk, és ez hasznos abban a szempontból, hogy bizottságunk így könnyebben tud majd nyilatkozni a következő pénzügyi tervidőszakról. Biztos asszony illetékességi területéből adódóan kérdéseim leginkább az európai hozzáadott értékre vonatkoznak, talán még inkább, mint Kallász úr az előző biztos esetében. 80%-a a kiadásoknak az önterületén nemzeti kiadás, 7% az Európai Unió része, ezer eurós kérdés következik. Hatékonyabb lenne a kutatás, hogyha európai kutatási térséget alakítanánk ki. 27 kutatási politika helyébe nagyobb koordinációt állítva az Európai Bizottság irányításával nagyobb hatékonyságot lehetne e- elérni. A hetedik keretprogram értékelésekor elhangzott, hogy legalább a kutatásfejlesztés terén fenn kellene tartani a befektetési szintet. Ez egy kicsit optimista volt talán ahhoz képest, hogy a tagállamokban milyen hangulat uralkodik mostanában. De teljesen egyetértünk egyébként az önök értékelésével, ezt szeretném elmondani, csak a hetedik keretprogram pénze, kerete elegendő-e a 2020-as kutatási fejlesztési célokhoz. Ami pedig a politika felépítését, struktúráját illeti. Ugye, több alfejezet van itt a kutatási fejezeten belül, azért, hogy a strukturális alapok pénzeit a prioritás képező célokra lehessen fordítani. A tapasztalatai alapján mi lenne a legjobb struktúra a finanszírozásra? Hm, earmarkingra van-e szükség, tehát előre meg kell címezni a pénzeket? mit tegyünk a strukturális alapokkal, talán jobban koordináljuk őket. Az előző ciklusban a Költségvetési Szakbizottság sokat foglalkozott ezzel. Foglalkoztunk az Európai Technológiai Intézet kérdésével, finanszírozásával. Már két kezdeményezés is született. Nem sokára egy harmadik is fog ez az Európai eh, Intézet megfelelő kritikus tömeget jelente ahhoz, hogy eh, jelentős lökést adjon az európai innovációs politikának. Így van-e, vagy éppen e, haldoklik a projekt? Következő pénzügyi perspektívában újabb vállalások történnek-e majd az érdekében. A kutatások területén felvetődik a programok irányításának hatékonysága. Szeretnénk ismerni az ön véleményét, biztos asszony, mert a parlamentben már több jelentés készült ebben a tárgyban különösen az a kapcsolatban, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a nyolcadik keret programot, tehát er-, erről kérdeznénk önt, hogyan lehetne jobban irányítani a programot, a kutatási projekteket, hogyan lehetne eredményközpontúbbá tenni. Egy fontos kérdés, amire várjuk a választ ahhoz, hogy kialakíthassuk véleményünket arról, hogy mire érdemes pénzt szánni, hiszen nagyon ambiciózus célok szerepelnek a 2020-as stratégiában mindenképpen, el kell dönteni, hogy mire adunk pénzt. Szávin. Tökéletes, pontosan 5 perc volt, és akkor átadom a szót a biztos asszonynak, és ő számára 10 perc a rendelkezésre. I'm delighted to have the opportunity to discuss. Nos, nagyon örülök, hogy ma délután megvitathatom önök önökkel azt, hogy milyen stratégiai szerepet játszik, különösen az EU 2020-as stratégiának fényében a kutatás és innováció program. Szeretnék egy közös stratégiai keretre összpontosítani és arról beszélni, hogy hogy támogatja ez a célkitűzéseink végrehajtását. A tavalyi felülvizsgálatban az Európai Bizottság azt javasolta, hogy minden eszközt, kutatás és innovációs eszközt egy közös stratégiai keretbe emeljük. Az EU kiadások duplázódtak az elmúlt több éves pénzügyi kereteken belül, és 2013-ra 7%-ot fogják elérni, tehát az unió költségvetésének 7%-át. A jelenlegi és múltbeli programok gazdagítottak bennünket új tapasztalatokkal, új politikákkal dolgozunk ki, például az éghajlatváltozás terén, és javítottuk állampolgáraink életminőségét, például ritka betegségek gyógymódait kutattuk, amelyet nem nagyon lehet megvalósítani nemzeti szinten. Az EU finanszírozás ösztönzött még komoly áttöréseket a fogyasztói technológiában, például az a kutatás, amely globális szabványok meghatározásához vezetett a 2G, 3G és mobiltelefonok esetében. 10 milliárd euróról, van szó évente, 4000 munkahelyet tudnánk teremteni, 400 ezer munkahelyet tudnánk teremteni ezzel, és a globális versenyképességünket nagyban javítani. A későbbi költségvetésnek azt hiszem még nagyobb hatással kell lenni a munkahelyteremtésre, illetve a társadalmi kihívások megoldására. Minden egyes cent, minden egyes fillér számít. Annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat, a lehető legjobb politikákat kívánom folytatni és reformálni, ahol szükséges. Ugyanúgy, mint versenytársaink Kína és USA, az EU is elfogadja hogy stratégiai megközelítést kell alkalmazni a kutatás és innováció esetében, így tudunk kilábalni a jelenlegi gazdasági válságból, de biztosítanunk kell, hogy az európai kutatás innovációs eszközök megfelelnek a célnak. Akkor a méretűek, akkor a hatókörűek, hogy valóban választ adnak a szociális kihívásokra, növekedést és munkahelyteremtést eredményeznek, az EU versenyképes lesz globális szinten. Nekünk kell előjárnunk a jó példával, ugyanúgy, ahogy a tagállamokat arra kérjük, hogy modernizálják a kutatási struktúrákat, nekünk is is meg kell tenni ezeket a befekt, beruházásokat, modernizálni a saját eszközeinkkel. Tehát előretekintő költségvetésre van szükség, amelynek a szívében a kutatás és innováció áll, így érhetjük el az EU 2020-as célkitűzéseit. Ugyanakkor a gyengeségekre is oda kell figyelni a kiadások között, Legyenek egyszerűbbek ezek a programok, hatékonyabbak, átláthatóbbak és könnyebben hozzáférhetőek. Elemzéseink, illetve a köztes elemzések alapján, a SZIP, illetve a 6-os 7-es keretprogram alapján túl sokféle program, különböző eszközök vannak, nincs átfogó stratégia, nem felel meg a programok mérete eh, annak, hogy valódi átöréseket érjünk el. Szét kell választani a demonstrációt, a kutatásokat, az innovációt, túlságosan összetettek az adminisztratív eljárások, különböző szabályok van az egyes programokra, az EU 220-as prioritásokhoz nagyon kevés a kapcsolódás, a társadalmi kihívásokra nem adunk választ, a kutatási eredmények túlságosan lassan és nem dinamikusan alakulnak át kézzelfogható piaci termékekké, eredményekké. Egyéb EU eszközökkel, strukturális alapok, és nemzeti kutatásfejlesztési programok nem kapcsolódunk. Végül pedig nem láthatóak az eredmények az állampolgáraink számára, nem láthatóak ezeknek a hatása. Ezért gondoljuk azt, hogy egy közös stratégiai keretre van szükség, amely összefoglalja a kutatási innovációs finanszírozást. Így tudjuk azokat a programokat végrehajtani, amelyek a társadalmi kihívásokra választ adnak, és növekedést teremtenek, illetve új munkahelyeket. Az EU 2020-as prioritásokat, az Innovációs Uniót így tudjuk támogatni. Így tudnánk azt az ambíciót is elérni, hogy a teljes innovációs láncban mindenhol támogatást nyújtunk, a laboratóriumtól a piacig így tudjuk meggyőzően bemutatni azt, hogy a komoly kihívásokat hogyan kezeljük, egyszerűsíthetnénk a programjainkat, és így sokkal vonzóbbá tennénk azokat a résztvevők számára. Tehát közös stratégiai keretre van szükség, az egyszerűsítést úgy érnénk el, hogy egyetlen egy szabályrendszer lenne, egyetlen egy eljárásrendszer, és ugyanaz a számítógépes rendszer Teljesen mindegy, hogy milyen eszközről van szó, tehát nem kellene a különböző finanszírozási szintekkel foglalkozni, az indirekt költségekkel foglalkozni, az általányokkal, ahol lehetséges. Mondjuk az eredményekre alapozott finanszírozás megoldást teremthet bizonyos esetekben, a bizottság kísérleti projekteket működtet ennek érdekében, de tudják, hogy a tudósok nagyon kritikusak ezzel kapcsolatban. A költségvisszatérítési rendszert is meg kell változtatni. Fontos az is, hogy olyan kereteket alakítsunk ki, amelyek az innovatív projekteket támogatják, az innovatív KKV-kat támogatják, és új finanszírozási forrásokat vonnak be amelyek aztán tovább gyűrűző hatással vannak. Például a kockázat megosztó finanszírozási eszköz nagyon jó példa, ennek a sikerére kellene építeni. Az átfogó keretek részeként a strukturális alapokat teljes mértékben ki kell használni, hogy új generációs kutatási infrastruktúrát alakítsunk ki, regionális szakosodásra alapozva. Tudják, hogy én elköteleztem magam az egyszerűsítés mellett. Minden felesleges bürokráciát meg kell szüntetni, és a programokat a lehető legelérhetőbbé kell tenni a legjobb kutatóknak és innovátoroknak. Sokkal inkább a bizalmunk kellene, hogy alapuljon a programok irányítása és ezért tavaly elfogadtunk egy közleményt, amely az, az EU e, kutatási programok egyszerűsítéséről szólt, ebben pedig rövid és hosszú távú lehetőségeket is felvázoltunk, amelyek megvalósítása után a kedvezményezettek számára egyszerűsödik a helyzet. Erre nagyon e, intenzív intézményközi vita volt a válasz, elnök asszony, és ön nagy többs- önök nagy többséggel fogadtak el egy jelentést tavaly novemberben, amely támogatta azokat a lehetőségeket, amelyeket mi a közleményben felvázoltunk, sőt, még további javaslatokat tettek. Tehát a közös stratégiai keretek lehetővé teszik azt, hogy egyrészt egységes szabályok legyenek, valamennyi kutatás és innovációs finanszírozás esetében, illetve lehetséges az eddigi tanulságok levonása, valamint a helyzet egyszerűsítése a résztvevők számára. Azonban maradnak még kulcsfontosságú kérdések. Az egyik, hogy hogyan kell majd ezeket az új finanszírozási mechanizmusokat felépíteni, milyen prioritásoknak kell lenni, és milyen eszközöket kellene felhasználni annak érdekében, hogy a legjobb módon szolgáljuk az EU 2020-as célkitűzéseket és az Innovációs Unió cél, Uniós célkitűzéseket. Az érdekeltek véleményét meg fogjuk kérdezni egy konzultáció keretében, mielőtt a bizottság véglegesíti a jogszabályra vonatkozó javaslatait. A konzultációt zöld könyvvel indítjuk, itt fogjuk felvázolni a főbb kérdéseket, ezt nem sokára egyébként elfogadja majd a bizottság bizottság. A konzultáció májusig tart, június 10-én zárjuk ezt le, és a bizottság a jogszabályalkotási javaslatát 2011-es év végén fogadja el. Várjuk az állam és kormányfőket is, lépéseit is, az csütörtökön ül össze az Európai Tanács ebben a témában. Tisztelt képviselők, azt nyilván megértik, hogy én nem tudom nem tudok előre beszélni a több éves finanszírozási keretek alakulásáról a jövőben, de egyébként bármilyen más kérdése nagyon szívesen válaszolok, és nagyon szívesen eh, tisztázok bármilyen félreértést, eh, hogyha esetleg ilyen történt. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir in... Köszönöm szépen. Akkor most a frakciók eh, kapnak lehetőséget arra, hogy 4-4 percben hozzászóljanak és kérdéseket tegyenek fel. Maria Cavallo következik az EPP részéről. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. A legutóbbi eh, jelentés a eh, kutatásról azt mutatja, hogy eh, a világban a kutatások 80%-át az EU-n kívül végzik el, a szabadalmi bejegyzések nagy többsége Európán kívül, stb. stb. Ezt a tendenciát meg kell fordítanunk az új projektgenerációban, új európai eh, kutatás és innovációs rendszernek kell létrejönnie. Most kell döntenünk, hogyha nem döntünk, akkor 2020-ra már késedelemmel leszünk, mert túl késő lesz ahhoz, hogy megfordítsuk a dolgokat. A legfontosabb az, hogy legyen megfelelő finanszírozás, a második eh, az, hogy a tudás háromszögének mind a három csúcsa érvényesüljön, és az is fontos, hogy a kutatási struktúrák egykézben összpontosuljanak, és a pénzügyi finanszírozás is megfelelő legyen. E tényezők alapján három rövid kérdésem lenne. Első kérdés, a finanszírozás a kutatásban, innovációban azt követeli meg, hogy a saját céljainkat meg is valósítsuk. Mennyi pénzre van szükség a kutatási innovációs programokhoz? A biztos asszony említette, hogy 2013-ban mekkora finanszírozási szükséglet van, de eh, a tudás háromszögéhez kötődő többi programnak mennyi lesz a szükséglete? A CIP, EIT és a keret eh, program nagyon jó. Eh, beszélt a struktúráról ön, esetleg részletezné a teljes struktúrát, ami lehetővé teszi a bizottság szerint, hogy a célokat megvalósítsuk. A következő kérdésem az egyszerűsítésre vonatkozik, két részből áll. Nagyon sok kutatási kutatótestület van, nagyon nehéz így finanszírozást kapni, a KKV-k nehezen tudnak pénzekhez hozzáférni hogyan lehet ezt az eljárást egyszerűsíteni? Hogyan lehet egyszerűbb keretprogramot kialakítani, ami az érintettek számára könnyebbséget jelenthetne? A második része a kérdésemnek az adminisztratív és pénzügyi eljárás egyszerűsítésével kapcsolatos. A következő a kutatási programgenerációnak az egyszerűségen, a jogbiztonságon és a bizalmon kell alapulnia fontos, hogy a tudományon alapuljon a kutatási program kialakítása. A bizottság szerint hogyan lehetne leginkább megvalósítani mindezeket a nyolcadik keretprogramban? Köszönöm. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen. Ren, rendben, Iváló, él szó négy percre. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, ahogy kollégám Karvajó asszony is mondta az előbb, legalább két dolgot kell elérnünk. Egyrészt a negatív tendenciákat megfordítani a kutatásban Európában, másfelől ön is említette, hogy a gyakorlati nyelvre kell lefordítani a kutatási eredményeket, tehát fel kell őket használni. Egy sor kérdést szeretnék feltenni önnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan akarja ezeket a kutatási célokat elérni. A közös stratégiai kutatási innovációs keretről beszélt ön, ez nagyon jól hangzik, ambiciózusnak tűnik, ugyanakkor felvetődik bennem, hogy mit gondol ön a finanszírozási szintekről? kötelező számokat kellene elfogadni, vagy kiegészítő eszközökkel lehetne a köztestületeket, magánszektort a kutatási befektetésekre ösztönözni. A következő kérdés az, hogy nagyon kevéssé láthatóak mondjuk a kis projektek, stb mit csináljunk a kisebb kutatórészlegekkel, kis cégeket, hogyan tudjuk segíteni, ahol szintén folyik kutatás. És úgy gondolja-e, hogy tényleg a nagy, látható, látványos projektekre kell összpontosítani, vagy esetleg a cégeknél folyó munkára is érdemes pénzt szánni, KKV-kra például. Ön maga is említett egy másik témát, amit itt a parlamentben is megvitattunk a pénzügyi rendelet átalakításakor, mégpedig az egyszerűsítésről van szó, nem feltétlenül az egységesítése a szabályoknak. Ön is említette, hogy az adminisztratív tereket könnyíteni kell. És mekkora a hiba határ? Inkább belső használatra kérdezem, hogyha a kutatásról beszélünk. Ugye nagyon erőteljes a követelmény, hogy csökkentsük a finanszírozási döntések kockázati tényezőjét. A kutatás innováció finanszírozásánál a jövőben továbbra is ugyanannál a költségvetési sornál maradnának a nagy és a kis projektek? Mert látjuk, hogy például az ITER más kutatási típusok kárára kap plusz pénzeket. Tehát jó az, hogyha együtt vannak ezek a projektek, vagy jobb lenne, hogyha a nagyon nagy, látványos, látható projektek külön ö, sort képeznének, és akkor nem keverednének össze a dolgok. Ö, nagyon kötődik ehhez, hogy a jelentős űrkutatási programot nem kéne elkülöníteni a költségvetésen belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jan Gebrandi következik az ALDE részéről. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet az Európai Bizottság biztosasszonyának. Tudjuk, hogy a tudás a legnagyobb tőke, amivel rendelkezünk a nemzetközi versenyben. Ez fontosabb, mint az olcsó munkaerő, vagy bármi más. Pillanatnyilag egy kicsit aggódnunk kellene e területen. E, ma láthattuk az Európai Bizottság új adatait, de más területeken is ezt tapasztaljuk. E, két héttel ezelőtt egy holland cég csődbe ment, pedig villanyautókat akar gyártani. Ez a fölvásárolta egy kínai cég. Több éves technológiai kutatás és befektetés került át így ő hozzájuk. De nagyon jelentős, gazdasági szempontból fontos tudás külföldre távozott jövőbeli gazdaságunk magját képező témáról van szó, úgyhogy az európai költségvetésnek a magját is ez kell, hogy képezze szerintem. És jó lenne, hogyha horizontálisan integrálnánk minden szektorba. Ne a gazdák jövedelmét támogassuk, hanem az ő innovációját, kutatását a mezőgazdaságban is. Szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan érez ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ma délelőtt Öttinger biztos azt mondta, hogy a kutatás költségvetési kérdés, és én teljesen egyetértek vele. Mit gondol ön erről? Hogyha a jövőbe tekintünk, és azt látjuk, hogy egyes tagállamok be akarják fogyasztani az Európai Unió költségvetését, eh, milyen szerepet játszhat az Európai Unió, hogyan lehet több pénzt fordítani kutatásra, fejlesztésre. Utolsó kérdés, elnök asszony, az abszorpciós kapacitás az EU-n belül, tehát a pénzek támogatások felhasználásának képessége. Súlyos probléma ez? Vagy pillanatnyilag túl sok a pénz? Hát nem hiszem. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit tud erről ön mondani nekünk, és hogy mit fog tenni, hogy jobb, nagyobb abszorpciós képessége legyen az Európai Uniónak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most Helga következik. Oh. Once again, thank you, uh, dear commissioner, for your very... Köszönöm szépen, kedves biztos asszony, ezért a beszédért. Egyetértek önnel abban, hogy közös stratégiai, egységes stratégiai keretre van szükség. Mert ez a legfontosabb döntés, amit most meg kell hoznunk. Világos, hogy az USA, Kína, India, Brazília maguk mögött hagynak minket, hogyha nem vesszük fel a kesztyűt. Nagyon nehéz az EU számára versenyezni ezzel. Világos, hogy nagyon sokat fektetnek be kutatásfejlesztésbe, Hallottuk ezt a tipikus példát, mit csinálnak a kínaiak, ha megvan rá a lehetőség, akkor bizony lépnek. Ön is beszélt arról, hogy könnyítsük a felhasználását ezeknek a pénzeknek, a kutatókhoz jussunk el, de még a felhasználókig is jussunk el, az állampolgárokhoz. Ugye létezik az Európai Innovációs Partnerség, az egyablakos kiszolgálás, tehát világosan meg kellene fogalmazni, hogy nem az EU programokról van szó, hanem hogy legyen egy szervezet, amihez a kutatók fordulhatnak. Tehát, hogy tudják pontosan, hogy kihez kell fordulni, és így könnyíthetnénk az ő hétköznapi életükön. A másik felvetés, ami engem részletesebben érdekelne, a szellemi tulajdonjogok, a közösségi szabvány. Nagyon jó érvek vannak amellett, hogy miért van erre szükség, és ezért érdekelne az ön véleménye. Mikor valósul ez meg közösségi szinten? Én a Kulturális Szakbizottság, Szakbizottság tagja vagyok, és szeretném azt is elmondani, hogy a kreatív ágazatok nagyon fontos szerepet játszanak az innovációban, és ezért hozzá nagyon szorosan kapcsolódnak a kis- és középvállalkozásokhoz. bele kellene őket is vonni ebbe a stratégiába, az innovációs kreativitási stratégiába. Vissza szeretnék térni Szabador Garriga kérdésére, az EIT-re vonatkozó kérdésre. Nem tudom, hogy megvan-e itt a kritikus tömeg, és utána visszatérnék pedig arra a problémára, amely mindig konfliktus, ugye az ITER és a kutatási prioritások finanszírozása. E között a kettő között mindig verseny van, mindig konfliktus van. Én szeretném tudni, hogy ön hogyan kezelíti meg ezt a nehéz kérdést. Köszönöm szépen, és akkor most az ICR következik. Eh, vážená eh, Igen, köszönöm eh, biztos asszonynak, hogy eljött, és azt szeretném megkérdezni, hogy a mai időszakunkban teljesen egyértelmű az, hogy a legtöbb pénz nemzetközi szinten folyik be a kutatásba és fejlesztésbe. És hogyha a következő időszakban a kiadások a következő költségvetési periódusban növekednek, akkor az EU nem fog több pénzt befektetni ebbe a területbe, mint a tagállamok. És éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy az Európai Uniónak milyen prioritásai vannak, és a tagállamoknak milyen prioritásai vannak, és hogy hogyan lehet ezeket a prioritásokat koordinálni. Tehát az Európai Unió hogyan tudna kooperálni a tagállamokkal ezen a területen, és perspektívikus területekbe hogyan tudna befektetni, mit készít ön elő ezen a területen, hogyan lehetne azt, ami a tagállamokban történik, összekapcsolni azokkal a dolgokkal, amiket a tagállamok is meg szeretnek tenni, és az EU is meg szeretne tenni. Tehát azt hiszem, ez talán a legnagyobb kihívás számunkra. Vagyis a nemzeti szint és az EU szint összekapcsolása és koordinálás és olyan dolgokba történő befektetés, amik viszont az EU számára rendkívül fontosak. Ez lenne egy globális kihívás számunkra. Igen, most jelenleg akkor nem jelentkezett más, de az EFD számára madam. Na. Ável asszony fogja feltenni a kérdést. Köszönöm szépen Márta, köszönöm szépen elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, van egy hollywoodi film, amit most játszanak a filmszínházakban, szociális hálózat, vagy társadalmi hálózat a címe. A film nagyon jól bemutatja, hogy a technológiai forradalom hogyan zajlott le a kockázaton alapuló társadalomban, és hogyan indultak eh, kis cégek ezen a területen, ebben az ágazatban. De a film azt mutatja be eh, leginkább, hogy eh, az egyetemek és a kutatóintézetek közötti hálózatnak volt köszönhető mindez a fejlődés. Azt szeretném megkérdezni a biztos asszonytól, attól tartok, hogy a bizottság kommunikációjában az innovációs társadalomról a képzés, az egyetem szavak nem szerepelnek eléggé nagy hangsúlyjal. Nagyon fontos lenne az innovációs hálózatok létrehozása. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy nem az egyetemek alapján kellene inkább pályázatokkal finanszírozni, ahelyett, hogy tevékenység alapon finanszírozunk. Stavmetriát alkalmaznak az Egyesült Királyságban, egyetemi partnerségekben dokumentálják az eredményeket, A kutatási, foglalkoztatási eredmények így mérhetők, a kutatóintézetek, az egyetemek, amelyek nem oldottak meg semmilyen problémát, mégis kaptak állami pénzt, azok kikerülnek a rendszerbe, tehát ez az USA-ban működik így. Azt szeretném kérdezni Queenie asszonytól, hogy miért nem vesszük át ezt a rendszert, hogy legalább legyen valamilyen elképzelésünk vagy képünk arról, hogy a kutatásfejlesztésre költött európai pénzek mekkora megtérüléssel járnak. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Akkor most a frakciók körét befejeztük, és akkor most szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis mindenki nagyon fegyelmezetten szólt hozzá, és éppen ezért az első válasz kört, megcsinálhatjuk a biztos asszony részvételével, a biztos asszony háromnegyed hatig ér rá, tehát ez azt jelenti, hogy a ez után két-két percre Angelika Niebler, a Böge, Lena Eck, Markus Pieper, Marit Paulsen, Iva Scott Manis und Mary McInnes. Ezek lesznek a hozzászólók, és Marta Andreasen is. Igen, valóan James Ellis, Inge Gressle, rendben. Akkor most kezdjük az első válaszokat. Thank you very much, uh, Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. És megköszönöm minden felszólalónak a kérdéseket. Hogyha a nagy strukturális projekteket kezdem. ITER, Galileo, GMS, GMS, és így tovább. Amikor én megkaptam ezt a tárcát, akkor rögtön az ITER bonyolult ügyével néztem szembe. Nem kezelték olyan jól, ahogy mondjuk én a számvevőszékből érkezve szerettem volna. Ez a dosszié olyan ügy volt, ahol a tagállamok hanyadöltek a székükben, és azt mondták, hogy hát ez a bizottság problémája irányítási problémák is voltak, pénzügyi problémák is voltak, amelyeket meg kellett volna oldani. Az irányítást már sikerült megoldani, voltak változások, a Barcelon, tehát Barcelonában a, a szerkezeti változásokat hajtottunk végre. Nemzetközi szinten is kértük ezt, hogy nemzetközi szinten megfelelő megalapozottságú legyen ez a projekt. Azonban a finanszírozás az állandóan problémás azt gondoltuk, hogy na végre megtaláltuk a megoldást erre a költségvetési vitában karácsony előtt, de hát sajnos, ugye, mint tudják, volt egy kis akadály a parlamentben, amely aztán további fennakadásokat okozott, és így folytatódnak a megbeszélések. Azonban ebből én tanultam, és most már megtanultam, a, levontam a következtetéseket. Én mindig is ezt mondtam a bizottságban, hogy külön felcímkézett költségvetés kell a nagy infrastruktúrális projektek esetében. Nem kezeljük ezeket jól, nincs meg a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, azonban az biztos, hogy megtanultuk, hogy minden alkalommal, ha hiány van a költségvetésben, a tagállamok újra és újra visszajönnek a bizottsághoz. Ezt nem engedhetjük meg a jövőben. Éppen ezért én nagyon komolyan azon a véleményen vagyok, ezt a frusztráció is mondatja velem, amit az ITER ügy kezelése kapcsán tapasztaltam, hogy ez az út a jövőben. Aztán a finanszírozási szintek, hogy legyen ez, mi legyen. Carvalho asszony nagyon helyesen elmondta, hogy én a nyilvános szerepléseimen mindig, mindig arról beszéltem, hogy legalább a 2013-as szintet szeretném látni a finanszírozásban. Ez nem jelenti azt, hogy én nem támogatnám még az ezen túli összegeket, de azt hiszem, hogy először is ha a kutatási programot nézzük, mire van szükségünk? Mindenkinek bizonyítanunk kell, az adófizetőnek, az állampolgárnak bizonyítanunk kell azt, hogy mi EU szinten csak olyan eurócenteket költünk el, amelyek hozzáadott értéket jelentenek a nemzeti költségvetési kiadásokhoz. Tehát a fragmentációt, a széttöredezést, a többszörözést szeretnénk elkerülni a finanszírozást ne duplikáljuk, ne legyenek különböző kutatási projektek, ahogy például, amikor a meghallgatásomra készültem tavaly januárban felfedeztem, ugyanazzal a baktériummal kapcsolatos kutatásokat, mit tudom én, 80 különböző projekten belül végzik. Tehát ne legyen ilyen, ne legyenek ilyen átfedések, ne kapjanak ezek támogatást. Szerintem így kellene továbbra is haladnunk. Határozott meggyőződésem, hogy koordinálni kell a tevékenységünket méghozzá EU szinten. Egyszerűsített formában, de olyan formában, amely jogbiztonságot is kínál az érdekelteknek és az ügyfeleinknek. Szerintem ezt a közös, az egységes stratégiai kereten, keret segítségével lehet megoldani. Azt is gondolom, hogy nagyon fontos a következő van egyfajta vészhelyzet, innovációs vészhelyzet most itt. A héten itt a lehetőség, összeülnek az állam és kormányfők, és most először tárgyalják az innovációt. Itt a lehetőség, hogy támogatást nyújtsanak ahhoz, amit mi teszünk ezen a téren, két dologra gondolva. Az egyiket említette itt az egyik felszólaló, az Innovációs Unió Scoreboard, ugye ez, amely több tagállam esetében komoly tényeket tárt fel, tulajdonképpen minden tagállamról látjuk, hogy ki az, aki jól teljesít, ki az, aki kevésbé. De a másik háttérinformáció, amit ugye Obama elnök úr elmondott a múlt héten, az innovációról, amikor az Egyesült Államok helyzetét értékelte a szokásos évértékelő beszédében. Nagyon komolyan megvizsgálnánk ezt tehát, de elmondtam azt is, hogy a kutatók, tehát a, a tudományos közösség is megkérdőjelezi az eredmény alapú ö, támogatást. Nem tudunk előrelépni anélkül, hogy őket ne vonnánk be a megbeszélésekbe, de tudnunk kell azt, hogy van ez a fajta ö, csapda, itt van ez a ö, helyzet, amit meg kell vizsgálnunk. Aztán nincsen azt hiszem az Európai Bizottságon belül ilyen kockázatvállaló kultúra, az USA-ban van ilyen, láttuk ennek az eredményét. Láttuk, hogy állandóan eh, előrelépnek, mi mindig utánuk eh, kullogunk, próbálunk felzárkozni hozzájuk, de gondoljunk arra a példára, a holland példára, amit itt elmondtak, ez nem csak Hollandiában történik. Szerte az Európai Unióban vannak ilyen példák. Társaságok stratégiai fontosságú eh, struktúrák kerülnek a kínaiak kezére, mondjuk akár 10 vagy 5 évvel ezelőtt is volt ilyen, hatalmas lépésekkel haladnak előre, és ez most már tény. Itt, itt vannak a nyakunkban, itt vannak az ajtóban. Valamit tenni kell, stratégiai módon kell lépnünk. Ez azt hiszem minden politikai vezető számára komoly kihívást jelent jelenleg. Aztán az abszorpciós arányok, illetve kapacitások. Erre is vonatkozott egy kérdés. Ugye tudják, hogy általában háromból egy projektet választunk, de kettőből egy megfelel a minőségi küszöbnek. Tehát ha több pénzünk lenne, akkor nyilvánvaló, hogy még többet tudnánk finanszírozni ezek közül a jó projektek közül, amelyek sajnos egyelőre pénzhiány miatt kimaradnak a finanszírozásból. A közös stratégiai keretre, keret mellett én nagyon komolyan elköteleztem magam. Ahogy említettem, kismillió, picike, aprócska eszköz van, projekt, és így tovább. Semmiféle koordináció nem létezik közöttük nincs harmonizálás, a szabályokat, az eljárásokat nem egységesítették. Tehát képzeljék el, egy kis vállalkozásnak mennyire nehéz finanszírozást kapni mondjuk a strukturális alapokból, ilyen alapokból, olyan alapokból, CIP programból, és így tovább, mindenre más szabályok vonatkoznak, más eljárás. Ezért szeretnénk mi egységes szabályrendszert, hogyha valaki KKV-ként idejön, akkor látja rögtön, hogy honnan kaphat finanszírozást. Ez azt hiszem hatalmas jelentőségi pozitív fejlemény lenne egyszerűsíteni a dolgokat. Nem elegendő az egyszerűsítésről csak beszélni hanem be is kell bizonyítani a cselekedeteinkkel azt, hogy a, az egyszerűsítés valóban meg is történik, és hogy azok az administratív terhek, amelyek miatt nem jelentkeznek ezekért a pénzösszegekért, csökkenni fognak. Nem a bizottság beszélt egyébként már régóta az egyszerűsítésről, korábbi életemben úgymond, tíz éve töltöttem a számvevőszéknél. A számvevőszék az éves jelentésében állandóan felhívta a figyelmet arra, hogy az egyszerűsítéssel kellene foglalkozni, méghozzá nagyon komolyan és ezt az Európai Bizottságnak kellene végrehajtani. Tehát a stratégiai keretek ezt megteremtik, és még valami mást is el tudunk érni, úgymond létrejön a kutatók családja. Legyen az az energia, vagy a digitális napirend, oktatás, kultúra, vagy bármilyen téma, tehát bármilyen terület, bármilyen kiadási területről beszélhetünk, amelybe befolyik a kutatási támogatás, kutatás finanszírozás, akkor az rögtön a közös stratégiai keret része lenne. És a Technológiai Intézet például ennek a példa, erre egy jó ö, példa. Olyan testület, amelyet az EU hozott létre 300 millió euró hozzájárulással, és az volt a cél, hogy az innovációt, kutatást, oktatási projekteket támogassa ez. Az intézet bizonyos mértékű autonómiát is kapott, nem az én felelősségi körömbe tartozik, hanem Vasziliu biztoshoz, ahogy tudják. De azáltal, hogyha a közös stratégiai keretbe beemeljük, akkor megvan, megvan mindenek az alapja, tehát hogy ez az intézmény azt végezze, amire eredetileg kitalálták. Tehát nem egyfajta árva gyerek, amit lóg a levegőben a bizottság félárvája, hanem valóban folytatni tudja a működését független, autonóm módon. De azt mindenképpen biztosítanunk kell, hogy átfogó módon, koherens módon fejlődjön ez tovább úgy, ahogy ez az eredeti megállapodás szerint történik. Aztán az Inno Energia Kik, tehát tudás és innovációs közösség az egyetlen egy olyan egyablakos rendszer, amely a fenntartható energia témáját tárgyalja, és itt megvan a szükséges, a kritikus tömeg, amit már említett valaki. Tehát az egész energialáncot végig lehet itt kísérni, az ellátástól, a szállításon át, a tároláson át, az elosztásig, a kiskereskedelmi láncig, a fogyasztókig. Tehát a kutatás és innovációt így képzeljük el. Ami pedig a strukturális alapokat illeti, megvannak a szinergiák, már ami a kutatás és innovációs projektek finanszírozását illeti egyfelől, és a strukturális alapokat a másik oldalon. Tudom, hogy Hán biztos úr nagyon elkötelezett, mindenképpen azt akarja biztosítani, hogy a strukturális alapok segítsenek kialakítani a kiválósághoz vezető utat. Vannak olyan tagállamok, amelyek nehézségekkel küzdenek, és mindig azt mondják nekem, hogy ó, hatalmas kihívásokkal nézünk szembe, a kiválóság és a kutatás területén kiváló kutatóik vannak, kiváló tudósaik vannak, de nem fogják tudni megtartani ezeket a tudósokat és kutatókat, ha nem tudnak kiváló infrastruktúrát biztosítani ezeknek a személyeknek, hogy a munkájukat végezhessék az adott tagállamban. Ezért tehát meg kell találnunk annak a módját, hogy támogatni tudjuk ezeket az embereket. Támogatnunk kell a kiválóságot, de növelni kell e, ezt szerte az Európai Unióban. Az Európai Kutatási Térség szintén nagyon fontos, abból a szempontból is, hogy pont, pontosan abból a szempontból, amiről itt a képviselők beszéltek, a töredezettséget kerüli el, az átfedéseket, a duplikálást, és így tovább. Tehát legyen valami közös vezérfonal európai szinten, abban, amit csinálunk. Már mondtam korábban is, hogy EU szinten nem kell azt végrehajtanunk, amit legjobban a tagállami szinten lehet megvalósítani. És ez nagyon világosan azt is jelenti, hogy biztosítanunk kell az európai hozzáadott értéket. Meg kell találnunk, hogy mi lehet az, és ezt biztosítani kell. Tehát Európai Bizottsági szinten tegyük meg ezt a hozzáadott értéket. Ne csak a finanszírozás kedvéért finanszírozzunk, hanem a hozzáadott érték kedvéért, mert így ezt várják tőlünk az állampolgárok. Talán most elnök asszony, be is fejezem. Igen, köszönöm szépen, látjuk, hogy ön nagyon lelkesen és nagyon határozottan végzi a dolgát, és ezt is azt hiszem, hogy nagyon is tudjuk használni most, és Kalász biztos urat azzal az utalással búcsúztattuk el, hogy így mondjam, hogy ha arról lesz szó, hogy a tanácssal a költségvetősünkért meg kell küzdenünk majd, akkor azt várjuk tőle, és öntől is, hogy a bizottság ugyanilyen határozottan és lelkesen velünk együtt az oldalunkon lépjen fel a tanácssal szemben a harcban. Rendben, akkor Angélika Nibler következik, két percben megkezdjük a következő hozzászólási kört. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen önnek, biztos asszony, hogy eljött, és hogy újra elmondta azt, az It- ITRE és a Galilei ITER-ről és a Galileóról beszélt, az ilyen nagy projekteket szélesebb alapra kívánja helyezni, és erre jelenleg nincsen meg a lehetőség. Ebben a parlament támogatni kívánja önt, és egy gyakorlatilag szeretnénk az összes szabadalmas számára is, az európai szabadalommal kapcsolatban is segítséget nyújtani. Két dolgot mondott el bevezetőjében, hogy az elemzés kiderítette azt, hogy számos kis projekt eh, került támogatásra, talán nem is annyira hatékonyan, és az lenne a kérésem ezzel kapcsolatban, hogy ne csak a nagy projekteket támogassuk a kutatási keretprogramban, hanem az Európai Unió nagyon sok kis-kis projektből is él, és ezeknek is biztosítani kell továbbra is a finanszírozást, és véleményem szerint nagyon fontos az, hogy az egyetemek és főiskolák és a kis és közepes vállalatok is lehetőséget kapjanak arra, hogy részesedhessenek az európai kutatási forrásokból. Második dolog, amit már elmondott, a nemzeti kutatási projektek és az európai keretkutatási program koordinációja, és ezt ön is elmondta, és hogy itt különböző kezdeményezések vannak. A joint programming például néhány évvel ezelőtt egy ilyen elképzelés volt, pont ennek az elérése céljából, hogy a nemzeti kutatásokat harmonizálja az európai keretkutatási programmal mit sikerült elérni ezzel kapcsolatban? Sikerült-e egyszerűsítést elérni, és sikerült-e megakadályozni, hogy nemzeti eszközökből ugyanazt támogassák, amit tulajdonképpen európai forrásokból kellene elérni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Rike Mana következik. Köszönöm szépen a biztos asszonynak ezeket az érdekes válaszokat és gondolatokat, és nagyon fontos lenne, hogy az innovációs ter- politika területén sikerüljön elérni azt, hogy a politika egyes területei kooperáljanak egymással. És azt is megfigyeltem, hogy az innovációs politika az nem csak a fejlesztés és a kutatás folytatása, hanem egy a, ezeknek a az alkalmazása gyakorlatban, ez lenne az innováció, és talán ez a múltban nem jutott ennyire hangsúlyhoz, és ezért nagyon fontos, hogy támogassuk az innovációt, de ezzel egyidejűleg vegyük azt is figyelembe, hogy a, az innovációknak nagy része a gyakorlatból alakul ki, és ezzel alatt azt értjük, hogy az innovációt nagyon gyakran a cégeknél, a stakeholdereknél keletkezik, az ügyfeleknél keletkezik, és éppen ezért rá ide több erőforrást kellene bejuttatnunk. És ahogy már több kérdésben is elhangzott, a kohéziós politika rendkívül fontos e területen, és a kutatáspolitikát nem tudjuk Európában helyes kohéziós politika nélkül elérni, megvalósítani, és a kohéziós politika eszközeivel tudjuk a régiók között a kapcsolati tőkéket, kapcsolati hálózatokat és tudásközpontokat kialakítani. És talán még lezárásként még négy fő kérdést szeretnék feltenni az európai innovációs politikával kapcsolatban. Az első, hogy hogyan lehet a régiók erőforrásaiból valami olyat kialakítani, ami megkülönböztet bennünket a többiektől, egy olyan business platformot kialakítani, ami akár Európán kívül is vonzó lehet a kutatók számára, és hogyan lehetne a bizonyos ö, konkrét termékek életciklusát ebből e, erre alapítani, és hogyan lehetne rendszer és szolgáltatási innovációkat is kialakítani, konkrét ö, szinten lenne szükség konkrét kooperációs programokra. Hogyha például regionális programokról beszélünk, akkor is fontos, hogy ezeket össze kell egyeztetni a kutatási programokkal, tehát kapcsolatokat kell teremteni ezek között. És most konkrétan kérdezem, hogyan lehetne biztos asszony erőteljesebben, mint eddig, a gyakorlaton jobban alapuló innovációkat kialakítani. Köszönöm. Igen, Reimer a következő. Igen, köszönöm szépen, én is köszönöm a biztos asszonynak ezeket a nagyon felfrissítő megjegyzéseket, és támogatnám azt, amit kollégáim elmondtak, mégpedig a bizonyos nagy projekteknek a világos finanszírozásának a megteremtését, tehát ezeket ki kell elemezni, és ezt követően teljesen világos alapokra helyezni ezeket, és nem szabad az éves költségvetési vitáktól ezeknek a folytatását függővé tenni. Meglepően hallottam, hogy az ITER és a Galileon kívül akár eszünkbe, eszébe jutna-e más olyan nagy projekt, ami itt szóba jöhet. A kavajó jelentés nagyon jó alapot jelenthet a kutatás egyszerűsítése szempontjából, hiszen azt gondolom, hogyha közösségi szinten beszélünk a kutatásról, akkor itt nagyon fontos ez. A számvevőszék sárga lapot adott a kutatás területének. És ez nem e, lehet-e annak az alapfeltétele, hogyha több forrást szeretnénk ide szerezni, hogy a bizottság azt demonstrálja, hogy e, a keret, kutatási keret programmal kapcsolatban a jövőben reméljük, hogy már inkább zöld lapot kaphatunk, még mielőtt a százalékos küszöbhatárban meg tudnánk egyezni. Ez lenne tehát egy alapfeltétel. Hogyha három százalékről beszélünk, és én a munkadokumentumokért egy nagy bókot szeretnék a titkárságnak továbbítani, hiszen nagyon jól sikerültek. Hogyha megnézzük a nemzetközi összehasonlítást, a, ott a nemzeti összterméknek a két a alatt mozog ez az érték. Tehát ez azt jelenti, hogy százalék hiányzik a háromhoz, és hát ez, ez jó sok pénz. Európa szerte. Tehát ez hiányzik erről a területről. És a hetedik kutatási keretprogramban el kellene esetleg gondolkozni azon, hogy egy átfogó elemzést kellene talán készíteni arra nézve, hogy hol lehetne a szubszidiaritás és a hozzáadott értéket az nemzeti és regionális kutatási tevékenységeket a hozzáadott érték szintre emelni, és ezt a hozzáadott elemet adópolitikával vagy más elemekkel előbbre vinni. És még egy kérdés, mégpedig a specifikus programokkal kapcsolatban a jelenlegi kutatási eh, keretprogramban mi az a hitlista, amit ön azt mondana, kiemelne, hogy igenis ezek a jövő témája is kell, hogy legyenek, és hogy mit tudnánk még a prioritási listánkra helyezni. Léna, ekkövetkezik. következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony. Mint az ITRE koordinátora lenne néhány észrevételem a válaszaival kapcsolatban, és néhány rövid kérdést is feltennék. Először is feltűnően kevés a koordináció az Európa 2020 és a keretprogram, illetve más szakpolitikai programok között. Ami az átvilágítást illeti, nem vagyok biztos benne, hogy a bizalom alapú auditálás lenne a fontos, inkább a gyakorlati eredményorientált auditálás. Az egyszerűsítésről egyes programok a jelenlegi szabályozás frusztrációján alapulnak, az emberek nagy képzelőerővel kell, hogy rendelkezzenek, hogy megoldást találjanak olyan területeken, ahol a szabályozás nem ad útmutatást. Teljesen támogatom a stratégiai keret elképzelést, amennyiben az nem a jelenlegi bizottsági szabályozáson alapul, mert az túl sok lenne. Az ITRÉ-ben meghallgatást tartunk az egyszerűsítésről, és hogyha megvizsgáljuk a statisztikákat, Európát az USA-hoz hasonlítjuk, csak a közfinanszírozásban iszonyú nagy a lemaradás, nem beszélve a magánszektorról, és ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Na most ahelyett, hogy a magánfinanszírozást növelnénk, növelnék, az elmúlt tíz évben legalább 18%-kal kivonultak a magáncégek a kutatásból. Ez pont az ellentéte annak, amit el szeretnénk kérni. A SUR bizottság nagyon fontosnak tartja ezt a területet. Az ITER-rel az a gond, hogy az Euratom szerződés szabályozza, és akik döntenek, azok kellene, hogy finanszírozzák. Tovább kell gondolkodni arról, hogy az itert folytatjuk-e, van-e valamilyen eredménye, és lehet-e olyan túlköltekezést csinálni, mint a múltkor. Mi a véleménye erről? Ami az információt illeti, a websájtról semmilyen információt nem tud kapni az ember, miközben kutat. Végül pedig teljesen egyetértek az EIT-ról mondottakkal, működik, gyakorlatias. Köszönöm. Köszönöm szépen, a következő Markus Piper. Köszönöm szépen. Elnök asszony, és nagyon köszönöm a biztos asszonynak ezt a sok jó ötletet. Két kérdésem van. Az egyik az a struktúrpolitika és a kutatáspolitika erőteljesebb összekapcsolására vonatkozik. A régiókban nagyon-nagyon sok példát láthatunk arra, amikor európai kiválósági kutatás keretében történik valami az egyetemeken, és az egyetemek küszöbén technológia központok épülnek ki, ahol a strukturális alapokból származó pénzből tehát gyakorlatilag tulajdonképpen az európai kutatás támogatásból az innováció kigurul, és ott marad az a régiókba. És ez, tehát ez már struktúrális alapokból történik, és ez egy nagyon jól működő dolog. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog lehet, ami a jövőben az Európai Kutatási Keretprogram területén ezt a kapcsolót jobban kellene alkalmaznunk arra, hogy az európai kutatást ez sokkal jobban beindítsa, dinamizálja. A kérdésem az az, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kölcsönös koordináró, koordináció az EFRE és a kutatási keretprogram között. Tehát hogyan lehetne egy kölcsönös kötelezettség vállalási programot kialakítani a két rendszer között, amit a jövőben erősíthetnénk. A második kérdésem ön egyszerűsítésről beszélt, hiszen rengeteg programunk van, de hogyha jön egy közepes e, vállalat, aki egy ablakhoz szeretne oda menni, és az összes információt ott megkapni, akkor én erre azt mondom, hogy igen, ez egy jó ötlet, de hol legyen ez az ablak, ahova oda mehet? Ez a Brüsszelbe legyen? vagy pedig a régióban legyen ez az egy ablak, ahova oda mehet, és minden információt megkaphat, és kiülhet ott abban az ablakban, aki majd eldönti, hogy megkapja-e ezt. Hogyan képzeli ezt egész konkrétan ezt az ötletet? Köszönöm szépen a következő zászló Mari Pausen. Tack, Köszönöm szépen, önök asszony. Jó, hogy itt van velünk ma délután a biztos asszony. Néhány kérdést szeretnék feltenni amelyek lehet, hogy nem közvetlenül a bizottságra vonatkoznak, hanem inkább ránk, magunkra, hogyha Európa versenyképességét vizsgáljuk, és megnézzük, hogy milyen óriási kihívások állnak előttünk, csak az éghajlatot tekintve is, Európának van egy fő előnye, ami a jövőben is meg lesz az éghajlatváltozás terén, ez az a terület, ahol nagyon jól tudunk élelmiszer termelni, a legjobb élelmiszer termelő vagyunk a világban. kutatás, energia, van egy sor komoly kérdés, például a széndiokszid kibocsátás csökkentése, alacsonyabb karbon kibocsátású gazdaság minden megtermelt kukorica mázsája után méltányos pénzt adunk a gazdáknak, az élelmiszeripari terményeket jobban kell tárolni, illetve a peszticideket jobban kell szabályozni, több pénzt, időt szállhatunk mindenre. Ha élelmiszer hiány áll elő a jövőben, akkor az adó, akkor az árakról is el kell kezdeni gondolkodni. A biotechnológia pillanatnyilag a Monsanto és a hat nagy cég égisze alatt zajlik, de alapvető beruházásokra van szükség a szabad, független kutatás ösztönzésére, fontos, hogy az emberi élelmezés megfelelő terményekkel működjön, és megfelelő legyen a jövedelmezősége is ennek meg kell vizsgálni, hogy ezt miből fizetjük a mezőgazdasági költségvetésből, vagy a kutatási költségvetésből, hova is tartozik ez? Ilyen gyakorlati kérdéseket kell megoldani. Danke. Köszönöm szépen, Iveszko Magnus következik. Thank you very much. Uh, I just uh, want to... Köszönöm szépen. Én valamit szeretnék mondani a biztos asszonynak, ami Hát engem idegessé tesz, mondjuk a hatodik oldalon azt láthatjuk, hogy a közfinanszírozás 96,2 milliárd euróra rúg, annyi, mint Japánban vagy Kínában, sokkal alacsonyabb, mint Japánban, Kínában vagy bárhol máshol. A kérdés az, hogyha a közfinanszírozásból mondjuk akkora összeget használunk fel, mint az USA-ban, akkor ennek meg kell, hogy legyen a hatása. Azonban a hatása nincs meg a kérdésem az az, hogy hogyan koncentráljuk az erőforrásokat. Ha magánfinanszírozást sem tudjuk pontosan kalkulálni, az nemzeti kormányok és a tudósok teljesen más dolgokat mondanak, ellentmondásos dolgokat. Ez igaz az új tagállamokra is sajnálatos módon. Talán kellene valami kereteket létrehozni, amelyeknek a segítségével meg tudjuk ezt ítélni, hogy mekkora összegeket fordítanak a tagállamok ezekre a célokra. De még valami, tavaly novemberben ugye megszületett ez a közlemény, az általános 21% a sikeres projektek aránya. Itt a versenyről van szó, mezőgazdasági finanszírozás, strukturális finanszírozástól eltérez. Nincsenek fenntartott összegek, a tagállami kutatók számára fenntartott összegek. De a közös európai kutatási térségben bárki létrehozhat konzorciumokat, teljesen mindegy, hogy milyen tudósok állnak össze egy konzorciumba, de el tudják képzelni, hogy 2007-től 2010-ig 235 ezer tudós vett részt ezekben, és 41%-uk KKV méretű konzorcium volt. De ami meglepő volt leginkább, teljesen mindegy, hogy a nemzeti finanszírozás adaránya a GDP-hez képest mekkora, az, hogy nem kapcsolódott ehhez a megfelelő finanszírozást. Tehát, hogyha kevesebbet költünk, de mondjuk megengedjük azt, hogy a jó konzorciumok működjenek, akkor ugyanolyan sikerességi arányt látunk, mint a nemzeti szinten. Tehát én láttam a táblázatokat, amelyeket az ön kollégái készítettek. És végül pedig a kérdés az átfedés. Strukturális adapok, illetve a hetedik keretprogram átfedése. Én azt hallottam így a folyosókon, hogy vannak olyan kollégák, akik a strukturális alapokat próbálják megpályázni, mert könnyebb onnan támogatást kapni, mint a hetedik keretprogramban, ahol tudósok ítélik meg a projekteket, nem pedig bürokraták. Lehet jó vagy rossz, mondhatja ön, hogy a kiválóságba vezető út, hát nem tudom, köszönöm. Ja. Jetzt Mary McInnes. Igen, és most Mary McInnes. Köszönöm, elnök asszony, és biztos asszonynak is köszönöm, hogy itt van. Elnézést kérek, hogy nem tudtam hallani a bevezető előadást. Lehet, hogy mindenki ebben a teremben érti, hogy hogyan működnek ezek a keretprogramok. Én próbáltam képezni magam, de az az igazság, hogy nagyon bonyolult terület ez. És én szeretném, hogyha megváltoztatnánk itt a fogalmakat. Mezőgazdaságról beszéltünk, amikor bejöttem, de ezt a nehéz diót úgymond még nem törtük fel. Nagyon sokan pályáznának, hogyha értenék, hogy mi a folyamat, és tudnák ezt követni. Tehát én azt a kérdést tenném fel, hogy vannak-e jó gyakorlatok a tagállamokban, mondjuk az egyablakos megközelítés különböző ágazatokon, különböző ágazatokat átfogó egyablakos megközelítés, mert szerintem egyes tagállamokban van ilyen, másokban nincs. Ha ez működne, akkor jobban ki tudnánk használni a pénzeket. A kutatás koordinálása abszolút megértem és abszolút egyetértek, jobban kellene koordinálni a munkát. Haladunk, haladunk, de még egy kicsit azért dolgozni kell ezen. Megköszönöm Polszon asszonynak, hogy felvetette a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés kérdését. Úgy tűnik, hogy nem sikerült a mezőgazdasági kutatásba beruházni, sőt a tudástranszferbe sem sikerült beruházni. Kérném a biztos asszony véleményét ezzel kapcsolatban, és azt is, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Egy kollégám már kiment a teremből, de azt mondta, hogy a közvetlen kifizetések, ugye jövedelemtámogatások, amelyeket a gazdák kapnak, hogy ezt kéne valahogy a kutatáshoz kötni. Hát nekem komoly agályaim vannak, mert a mezőgazdasági költségvetést nem tekinthetjük könnyű célpontnak amelyet aztán majd megrohamozhatunk, és más politika területek érdekében kirabolhatunk, de nem lesz mozgástér erre a jövőben. Mi ezt ellenezzük, és azt hiszem, hogy sokan mások is így járnának el. Az alapvető kutatás, hát itt volt ez a biogazdaság, azt hiszem, ugye a bizottság rengeteget dolgozott ezen, és sokkal um, többet kellene ezzel foglalkozni, mert számít a helyszínen. Igen, köszönöm, és most Márta Andriás következik. it working? Eh, seven years ago. Hét évvel ezelőtt amikor ez a parlament és az Európai Bizottság a eh, több éves eh, pénzügyi időszakot készítette elő, amit most élünk, biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan kívánalmakat fogalmaztak meg, mint most, és ugyanilyen fogalmakkal értek akkor is, stratégiai növekedés, munkahelyek, egyszerűsítés, hozzáadott érték. A, nem lesz pontos jelzőszámunk arra mutatóan, hogy a különböző programok, amelyeket működtettünk, mennyire voltak sikeresek, de a valóság nagyon más ma. Nincs növekedés, nincs foglalkoztatás, és a nyakunkon van ez az óriási pénzügyi válság évről évre az auditorok jelentéseket készítenek, és nagyon sok szabálytalanságot találunk ezekben. Véleményem szerint ez azt mutatja, hogy a programok nem annyira sikeresek. Az én kérdésem tehát az lenne, hogy akkor eh, most eh, ezúttal mi lesz máshogy? 2014-re is eh, javaslatokat tesznek önök, még három év hátra van addig, és a válság itt van, és ma nincs foglalkoztatás, nincs munkahely. Mi fog történni az elkövetkező három év során? Vagy egyszerűen megvárjuk 2014-et, hogy az meghozza a megoldást az EU számára? Nem kellene ha, nem lenne hatékonyabb, hogyha megpróbálnák koordinálni a különböző tagállamok politikáját? Anélkül, hogy annyira központosítanának mivel nincs meg a szükséges pénz. A koordináció és a centralizálás arányainak meghatározása szerintem kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy a válság körülményei között megváltozon az innovációs helyzet. Köszönöm szépen, most James Ellis következik. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három dolgot szeretnék felvetni, ezek reflektálnak sok mindenre, ami már elhangzott, de más szempontból említette az európai hozzáadott értéket, több összefüggésben a korábbi időszak üléseken is megbeszéltük ezt ebben a bizottságban. A pénzügyi perspektívában részletesen nem tudnák elemezni, bemutatni, hogy a korábbi kutatási programok milyen mértékben voltak sikeresek, hogy ennek alapján legyen elképzelésünk arról, hogy mibe tesszük a pénzt, hogy körülbelül mit várhatunk tőle esetleg a korábbi problémákból tanulhatnánk. A második kérdésem az egyszerűsítéssel kapcsolatos. Mindenki tudja, hogy a 200 ezer kutatóból 13 ezer az EU-ban egy websájton kinyilatkozta, hogy egyáltalán nem akarnak részt venni a keretprogramban, olyan feltételek között kellene dolgozniuk folyamatosan visszavesznek a pénzekből, illetve auditokat folytatnak le, hogy visszavegyék a pénzt. A kis és közepes vállalkozások terhei óriásiak. Hogyan lehet ezeket az embereket visszaterelni a kutatóintézetekbe, hogyha nem lehet a pénzt sikeresen elkölteni? A következő kérdés a korreperben, a tanácsban nagyon sokan ellenzik az egyszerűsítést, mert egyszerűen a tagállamok nem akarják, hogy az európai szinten legyen a siker, illetve a pénz. Számbevőszék tapasztalat alapján ugye a pénzügyi rendeletet megváltoztatnák, a parlament ugye többségében ezt pártolja, a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság viszont mindig azt mondja, hogy ö, nem lehet a játékszabályokat megváltoztatni. Az egyszerűségnek ez az akadálya. Ö, újságban azt olvassuk, hogy a kohéziós alapokból sokkal több pénzt költünk, mint a ö, kutatási ö, egyéb célokra, hogyha tényleg a kiválóságot akarjuk támogatni, akkor nem kellene fordítva csinálni, inkább a hozzátott érték érdekében? Köszönöm szépen, most Inge következik. Igen, azt gondolom, hogy az őszinteség kedvéért azt is meg kellene vitatni, hogy egyáltalán mi az, amit a gyakorlatba át tudunk ültetni, és kivel, hiszen a kutatás területén e, a pénzt nem tudjuk kiadni, mert hiszen nincs elegendő emberi erőforrásunk erre. Tehát én azt hiszem, hogy először is a személyzeti statutumnak a módosítását kellene végrehajtani, és azt gondolom, hogy időközben a bizottság már igyekszik rengeteg munkát delegálni, kiadni külsősöknek, és hogyha látom, hogy mi történik, mi történik a PPP-khez való delegálás, már most sem működik annyira jól, most már a bankokhoz delegálunk, ez az új hullám, és így a pénzügyi források is delegálásra kerülnek kifelé, és én az ITRE bizottságot óvnám ez ellen, mert ez nem fogja meghozni azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk, és gyakorlatilag ez a kockázat felosztást nem olyan módon valósítja meg, amit szeretnénk elérni. Tehát a kérdésem az az, hogy a milyen több elvárást, pótlagos elvárást fogunk kapni az emberi erőforrások miatt. Igen, köszönöm szépen, Terézája szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon figyelmesen hallgattam Ingét, és azt hiszem, ugyanezen a vonalon folytatom. Biztos asszony, késve érkeztem, tudja, hogy az étre szakbizottság tányérján is rengeteg minden van, de hallottam, hogy a főbb kihívásokról beszélt a kutatási politikákban, az egyszerűsítésről, a nagyobb költségvetésről, a KKV-k részvételéről, az innovációról, és így tovább. És én valóban majd reagálok az elhangzottakra, de volt egy kérdés, amelyet az előttem szóló vetett fel. Humán erőforrásokra van szükség, Teljesen értelmetlen a költségvetést növelni, hogyha nincs elegendő kutató, aki megfelelően képzett. A hetedik kutatási keretprogramon belül világossá vált, hogy 700 ezer új kutatóra van szükségünk ahhoz, hogy a célkitűzéseinket elérjük. Hát némi előrehaladás történt, de nem elegendő. A mobilitásba többet kellene befektetnünk. És mondjuk ösztönözhetnénk a fiatalokat, hogy tudományos karriert válasszanak. Aztán itt van a PIPO e program, Nibler asszony, Nibler asszony volt a jelentéstevője ennek, a korábbi programnak ez egy több sikertörténet volt. Az alapkutatásokra nyújtott támogatást, illetve a kiválósági központoknak, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban gratulálhatunk magunknak, de azt is el kell mondani, hogy a tagállamok között, a nők és a férfiak részvétele között vannak súlyos eltérések, és nem ismer határokat az intelligencia, nem ismer régi vagy új tagállamokat, nemi eltéréseket, és így tovább. Ha vannak ilyen eltérések, akkor az erőforrásokat azokra a területekre kellene összpontosítani, ahol ilyenek megvannak. A nőknek lehet, hogy több segítségre lenne szükségük, több támogatásra ahhoz, hogy tudományos karriert válasszanak. Tehát a kérdésem az az, hogy milyen erőforrásokat fognak ezekre a célokra felhasználni, hogy ezt a, ezeket a hiányosságokat leküzdjük, humán erőforrás hiányosságokat, anélkül, hogy a kiválóságot mondjuk feláldoznánk. Mert van két program, vagy két eszköz, amely nagyon fontos szerepet játszik a jövőben a kutatás, fejlesztés, innováció, gyakorlatilag mindent lefednek. Az egyik az ITER, amit már említettek, és tudom, hogy ön is tudja ezt, tehát hogy további erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy ez valóban azt a szerepet töltse be, amit remélünk. A másik pedig a SEPA, a, a SIPA a versenyképesség és innovációs program, talán erről is szólhatna néhány szót, biztos asszony. Hát jó, 50%-kal túlfutott az idején, hogy pontos legyek, de egyébként Teréza még azt is elmondta, hogy az intelligencia északon és délen nők és férfiak között egyelően lenne megosztva. Hát ne hogy én ebben nem hiszek. Akkor biztos azt, hogy önöké, öné a szó. Igen, erre is válaszolhat, ha gondolja. Thank you very much, and again, thank köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm még egyszer a képviselőknek a, ezeket a lényegre törő kérdéseket. Ami a programokat illeti, megpróbálok sorban válaszolni minden kérdésre. Közös programozás, nagyon érdekes első példa ez, ahol az európai szakértelem és készségek találkoznak, több különböző tagállamból. Azt hiszem jó kísérlet lesz ez, jó kísérlet ez, de komoly koordinációra van szükség hozzá. A tagállamok folyamatosan kérik a bizottság támogatását ebben. De azt hiszem, hogy a tagállamoknak muszáj elkötelezniük magukat, és pénzügyi értelemben is gondolom ezt, különben nem lesz sikeres. ITER. Azt hiszem, erre már válaszoltam, méghozzá elég átfogóan. Tudják, hogy nekem mi a véleményem ezzel kapcsolatban, és tudják, hogy szerintem ezek a hatalmas infrastruktúrális projekteket, támog, ezeket a projekteket támogatja a bizottság, és úgy gondoljuk, hogy nagyon erős irányítás kell, elkülönített címkézett pénzek, az ITER és Galileo hibái ne ismétlődjenek meg. Az EU szabványra rákérdeztek az első fordulóban, és akkor elfelejtettem válaszolni. Persze, Barnier biztos úrhoz tartozik ez, de hadd mondjam el, hogy tudják, hogy 12 tagállam kért a bizottságtól segítséget, hogy új jogszabályalkotási javaslat találjunk elő. December 11-én a bizottság elfogadta a javaslatát, amely az együttműködést javítaná, engedélyezni és a magyar elnökség alatt várhatóan ezt sikerül elfogadni, valószínűleg a márciusi versenyképességi tanácsülésen, és persze az Európai Parlament jóváhagyása is kell ehhez. A Parlament Jogi Szakbizottság azt hiszem már kifejezte, hogy ő támogatja a gyors döntéshozatalt, a megerősített együttműködés keretében, hiszen a valóság az, hogy az európai társaságoknak 20 annyiba kerül egy új szabadalmat, egy új terméket szabadalmaztatni itt, mint az USA-ban, és ennek bizony jelentős hatása van, gúzsba köti a KKV-kat különösen. Innovációs partnerségek. Ahogy mondtam a válaszaimban az elején, ezek új dolgok, hatékonyságot tudjuk növelni a kutatás és innováció közfér támogatását, és talán sikerül a szükeretmetszeteket megszüntetni, hogy gyorsan eljusson ez az innováció a piacokra, megjelenjen termékekbe. Ezeknek a célkitűzése kettős. Az egyik a társadalmi kihívásokra adott válaszok, és így javítjuk Európa versenyképességét, a másik összetevő, és azt hiszem az első egyébként nagyon fontos, mert ez a koncepció adja meg a stratégiai megközelítést, amiről beszéltem. Ennek a gyökerei az EU 2020-as stratégiában vannak. Ahelyett, hogy új finanszírozást nyújtsanak, a cél az, hogy a meglévő programok közötti szinergiákat teremtsék meg az EIP-kről én úgy beszélek, mint ahogy itt egy képviselő mondta, hogy nem új eszközök. Én ellenzem az újabb és újabb eszközök létrehozását, csak azért, hogy újabb és újabb eszközöket hozzunk létre. Én valóban azt hiszem, és most tényleg ott tartunk, hogy felülvizsgáljuk az összes eszközt, és rengeteg van belőlük, biztosíthatom önöket e felől, tehát ott tartunk, hogy nem kell új eszközt létrehozni, addig, amíg nem döntöttünk-e arról, hogy a jelenlévők közül melyeket szüntetünk meg. Az összes eszköz tehát egybe fognánk, a stratégiai keretek alá vonnánk be őket. És akkor legalább az európai innovációs partnerségek egységes irányt adnának ezeknek. Így használhatjuk ki azt az innovációs potenciált, ami megvan, és európai megoldásokat tudunk adni a globális kihívásokra. az aktív és egészséges öregedés témájában is beindítunk egy partnerséget. Például az öregedés egy nagyon komoly kihívás, amely nehézségeket teremt a tagállamok költségvetései számára szerte az Európai Unióban. De egyébként szerte a világon így van, ez el kell, hogy mondjam. Az érdekeltekkel most zártuk le a konzultációt a kísérleti partnerséggel kapcsolatban, és azt mondhatom, hogy én nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament már úgy döntött, hogy támogatja ezt a partnerséget. Reméljük, hogy megkapjuk csütörtökön az állam és kormányfők támogatását is. Ami a hetes keretprogram értékelését illeti, rengeteget tanultunk belőle abból az értékelésből, amelyeket a szakértők végeztek. Ráfenenberg volt ennek a szakértői csoportnak a vezetője. Reagálni is fogunk erre az értékelésre, és a válaszunkban több felvetett kérdésre válaszolunk a hozadott értékkel kapcsolatban, a 21%-os adat, hát nem tudom, hogy ez honnan származik, talán a képviselő segíthetne nekem ebben, hogy ez honnan származott ez az adat. Ami engem illet, én a kutatás és innovációs finanszírozást úgy tekintem, mint nagyon fontos finanszírozási forrást, amelyet úgy kell befektetni, hogy hozzáadott értéket teremtsen európai szinten. És ezért mondom, hogy az európai kutatási térség megteremtése 2014-re rendkívül fontos. Azért, hogy biztosítsuk azt, hogy nincs az a széttöredezettség, amelyet most tapasztalunk. Nem is tudom, ki vetette fel, talán Elis úr, igen, beszélt a kutatókról és erről az online petícióról, amelyet megfogalmaztatta, vagy eljöttek hozzám és benyújtották ezt formálisan is, és kaptam egy befőttes üveget eh, Penny, sok eh, apró fillérrel, Pennyvel, ez ott van az asztalomon, és emlékeztet azokra a kutatókra, akiket frusztrálja az, amin keresztül kell menniük, annak érdekében, hogy finanszírozáshoz jussanak a kutatási keretprogram mon belül. Azt hiszem, amikor az egyszerűsítésről beszélünk, és András Szenaszony is elmondta, hogy könnyű erről beszélni, és ezt a szót állandóan emlegetni, de szerintem mindez abban rejlik, amit teszünk. És már megvannak a konkrét lépések. A bizottság közleményében is szerepelnek ezek. Persze a költségvetési rendelet felülvizsgálat is lehetővé teszi majd azt, hogy sokat távolabbra menjünk, és még komolyabb egyszerűsítési lépéseket tegyünk. Persze ez az ügy most még a parlament és a tanács asztalán van. A bizottság, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságon belüli vitában is részt vesz Kreszle asszonynal. Beszéltünk erről, amikor a mentesítés miatt jöttem el a szakbizottságba, és persze ennek a vitának még nincs vége. Nagyon fontos, hogy valódi egyszerűsítés legyen, ne csak beszéljünk erről. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak számokat is mondtam. Ha a 2%-os célt szeretnék elérni, ehhez 5200 további auditot kell végrehajtani. Gondolják el, hogy milyen eh, humán erőforrásokra van ehhez szükség, hogy a legapróbb összegek után is menjünk. Hát szerintem először a nagyobb összegeket kell levadászni, úgymond a nagyobb cégekkel kell foglalkozni, a nagyobb súlyú érdekeltekkel. hogy biztosítsuk, hogy az a pénz, amit az Európai Unió elkölt ezeken a területeken, valóban tényszerűen elszámoltatható, auditálható a bizottság és a számvevőszék által. Ok, Máder asszony oktatás témáját és a mobilitás témáját vetette fel. A mobilitás megint nagyon fontos, Andor biztos úr felelős ezért, és mi együttműködünk annak érdekében, hogy előrelépjünk a téren. Itt mindig azt mondjuk, hogy a női kutatók eltűnnek, sokan elindulnak a pályán, aztán családot alapítanak, és utána nagyon nehéz nekik visszatérni erre a pályára. Még a család mellett is nagyon nehéz ezt így folytatni. A munkakörülmények az az igazság, hogy nem ösztönzik azok őket arra, hogy itt maradjanak ez úgy általában igaz egyébként a nőkre a kutatási térségben, tehát Andor biztos úr és én is együttműködünk a valódi mobilitás megvalósítása érdekében, és azért, hogy megoldások legyenek, mert kiáramolnak a kutatók. Aztán tudománytechnológia, mérnöki tudományok, matematika, minden tagállamnak van itt házi feladata. Nekünk nincs sok kompetenciánk, mi csak ösztönözni tudjuk a tagállamokat, esetleg fel tudjuk hívni a figyelmet a nehézségekre, a, arra, hogy a színvonalas ilyen típusú oktatás hiánya milyen gondokat okoz. Egyébként, ha az usa pillantunk, azt hiszem, hogy ők is ugyanilyen kihívásokkal néznek szembe ezeknek a tárgyaknak az esetében. Ha viszont Kínát nézzük, hatalmas beruházásokat hajtanak végre ezen a területen, és ebből szerintem komoly tanulnivalónk van. Ösztönözzük a tagállamokat. Az Európai Parlament képviselőinél nincsenek jobb személyek arra, hogy meggyőzzék a regionális vagy nemzeti szinten a kormányzati szerveket ennek a fontosságáról. Érdekes egyébként megnézni azokat a tagállamokat, amelyek a legszigorúbb költségvetés csökkentést hajtják végre, a válság miatt. Egyes esetekben fent tudták tartani, vagy akár növelni is tudták a kutatásra, innovációra és tudományra fordított kiadásokat. Én mindig Finnországgal példálózom. Nagyon jó példa, a 90-es évek elején komoly nehézségeik volt a gazdasági szempontból, de a kormány akkor úgy döntött, hogy stratégiai, stratégiai befektetéseket hajt végre, tehát a kutatásba és az oktatásba fektettek be, és ez bizony kifizetődött. Ha pedig azokra a tagállamokra gondolok, amelyeket a legjobban ismerek, hát bátorító volt azt látni, hogy ugyan fájdalmas ez a költségcsökkentés a lakosság számára, 12,5%-os növekedést láttunk a tudományos, innovációs és kutatási programok esetében az én hazámban is, tehát ezt szeretnénk látni a többi tagállamban. Aztán az élelmiszerbiztonság egy olyan téma, ha megnézzük az innovációs partnerségeket, akkor az egyik kihívás a, az élelmiszerbiztonság. Tehát a tanács és a parlament látja, hogy ebben a kísérleti partnerségben elérjük, amit kitűztünk magunknak, és ezt hatékony módon teljesítjük, akkor remélem, hogy megkapjuk a zöld utat a további innovációs partnerségek esetén is. A fenntartható mezőgazdaság például ezek egyike lenne, egy ilyen innovációs partnerség lenne. Pontosan amiatt, mert ennyire fontos az élelmiszerbiztonság. Ez egy komoly globális szintű kihívás. Aztán az élelmiszerbiztonsági területen tavaly júliusban írtunk ki pályázatokat, a, persze a 2020-as munkaprogram keretében, azt hiszem, hogy nagyon sokan reagáltak erre, tehát komoly reakció volt. Aztán a nemzeti kapcsolattartó pontok rendszere megint nagyon fontos. Ezeken a kapcsolattartó pontokon keresztül nyilvánvalóan tudnak a tagállamok kutatói, egyetemei, regionális önkormányzatai az információhoz jutni a keretprogramról. Elfogadom teljes mértékben a kritikát, ami az administratív terheket illeti, és ami azt illeti, hogy a kutatók és az érdekeltek inkább máshova pályáznak, mint sem végig szenvedjék, illódjanak ezen az administratív papírhegyen. Emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt készültem az ITRE szakbizottságban a meghallgatásomra, és hatalmas megdöbbenéssel fedeztem fel, hogy saját hazam, hazámban volt egy magáncég, amelyet csak abból a célból hoztak létre, hogy egész egyszerűen elmagyarázza, hogy mi ez a keretprogram, elmagyarázza ennek a működését az érdekelteknek, nem csak az én hazámban, hanem más tagállamokban is. Azt hiszem, hogy ez a legékesebb bizonyítéka annak, hogy túlságosan bonyolult az adminisztráció, túl nagy, ez a bürokratikus teher, csökkenteni kell ezt, és menjen a felesleges bürokrácia a kukába. Aztán a hetes keretprogram értékelése, a következő hónap elején majd ez meg lesz, el fogok jönni az ITRE szakbizottságba, hogy a válaszainkat bemutassam. Még egyszer az ITER projektről, megint mondom, ITER, Galileo és az összes többi ilyen nagy projekt, amelyet nem kezeltünk elég jól az EU-n belül, ne legyünk megint olyan helyzetben, hogy a tagállamok azt mondják, hogy a pénz csak nő és nő, a költségvetés ellenőrizhetetlen. Egyébként nem hiszem, hogy tisztességes ez a kutatókkal szemben. Nem tisztességes nekik azt mondani, hogy azért, mert kicsúszott a kezünkből az ellenőrzés egy másik projekt esetében, akkor most tőlük, vagy bármely más programtól veszünk el pénzt. Ezért kell konkrétan felcímkézni ezeket az összegeket, és elhatárolni őket, hogy csak az adott célra lehessen felhasználni. És azért örültem egyébként, hogy a képviselők is azt mondták, hogy így kell erről haladni a nagy projektek esetében. Aztán azt hiszem, hogy a vállalkozásra foglalkozó főigazgatósághoz tartozik az űrpolitika, és nincs nála elkötelezettebb ember. Aztán az Európai Stratégiai Fórum, a kutatási infrastruktúrák céljára, az ESPI nagyon fontos elem, ebben az egészben. A koordinációt illetően pedig a tagállamok és az Európai Bizottság közötti koordináció koncepciója a következő. Ezt kiszélesítettük az új eszközökkel, amit ugye említettek itt a, képviselők. A 169-es cikk, ami a 155-ös volt régen, a közös programozás és így tovább, tehát az új eszközök is ide bekerültek, a hetes keretprogram 10%-át jelentik ezek. Mindannyian tudjuk, hogy a koordinációra valóban szükség van, ahhoz, hogy ne kelljen többet költenünk Európai Unió szinten, a koordinációra elengedhetetlenül szükségünk van. Szabályokat szabályokat kell megfogalmazunk. Madeira asszony beszélt a nyugdíjakra, a foglalkoztatásra, és így tehát, hogy nehéz a kutatóknak eh, mozogni, akár a határokon átnyúlóan, akár a, az ipar területére nemzeti programokat valahogy össze kellene ö, olvasztani európai szinten, de nem ö, Európai Uniós keretprogramot megteremteni. Azt hiszem, hogy a különböző megközelítéseket koordinálva tudnánk támogatni azt a kulturális sokszínűséget, amely megvan a kutatásban, és amelyre szükségünk is van. A Eurostar az a program, amely a kutatás intenzív KKV-ket támogatja, és nagyon jól mutatja a 185-ös cikk tovagyűrűző hatását, és az olyan nemzeti programokat, mint az Euréka. Azt hiszem, elnök asszony, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam, amelyeket felvettetek. Ja, igen, bocsánat, az új tagállamok. Az új tagállamok mindig azt mondták nekünk, hogy jaj, nehéz, nagyon nehéz, nem tudjuk a kiválósági célkitűzéseket teljesíteni. Különösképpen, amikor az Európai Kutatási Tanács támogatásaira gondolok, nem csak az EU-n belül értékelik ezeket, hanem máshol is. Az ERC-re úgy tekintenek, mint egy olyan intézmény, amely a kiválósági normákat meghatározza minden kutató számára. És az új tagállamok sokszor azt mondják, hogy hát mi soha nem tudjuk ezeket elérni, hát ezt a fajta kiválóságot soha nem leszünk képesek teljesíteni. Ezért mondom azt, hogy meg kell találnunk annak a módját, hogy ezen javítsunk, hogy támogassuk ezeket a tagállamokat. Az infrastruktúra kialakításában is, mert ez nagyon fontos. Hát megvannak a tudósaik, megvannak a kutatóik, de itt ez a hatalmas nehézség, hogy egyszerűen nem tudják megtartani ezeket a e, kutatókat, tudósokat, mert nincs meg az infrastruktúra. Ha meg lenne az infrastruktúra, akkor más vezető kutatókat is e, vonzanának, más vezető kutatók is oda áramlanának tehát nagyon sok tenivalónk van. Én számítok az önök támogatására a jövőben, és nem hiszem, hogy bár mikor is azt kellene mondanunk, a kutatási politika, vagy bármely más politika esetében, hogy ez egyedülálló én a kutatás és innovációs politikákra mindig úgy tekintek, hogy a nagy kihívásokat vesszük figyelembe, mit tehetünk, és azt a kérdést veszük fel magunknak, a főigazgatóság legalábbis, hogy mit, mivel tudunk mi hozzájárulni a munkához, hogyan tudjuk támogatni az Európai Unió politikáit. Tehát a főigazgatóság hogyan lehet eszközvezérelt főigazgatóság, a múltban egyébként ilyen volt, hogyan lehet ez politika, politikák által vezérelt főigazgatóság, hogy más főigazgatóságok politikáit támogassa. Tehát mindannyian támogassuk egymást, és így tudjunk megfelelni a kihívásoknak, amelyekkel szembenézünk, azokkal a politikákkal, amelyek az EU 2020-as stratégiában szerepelnek. Köszönöm szépen! Azt is köszönöm, amit a különböző administratív területen a mentalitásváltásról mondott, és nagyon sok sikert kívánok ehhez, és szerencsét. Helga Trüppel még egy icipici kérdést szeretne feltenni. Köszönöm szépen, biztos azt, hogy szeretnék visszatérni egy kérdésre, amit Piper úr tett fel. Arról van szó, hogy ez az egyablakos ügyintézés hogy kellene, hogy működjön a mindennapi életben. Nem világos ez nekem, és szeretném érteni. Nos, attól függ, hogy régiókról vagy tagállamokról van szó, mindig van nemzeti kontaktpont, a tájékoztatás céljára arra a célra, hogy az érintettek mindig bevonásra kerüljenek a keretprogramba, és megkapják az összes szükséges információt és tájékoztatást a nemzeti kontaktponton keresztül. Ami az egyablakos ügyintézést illeti, közös stratégiai keretet szeretnék létrehozni, ez, ebbe benne van az EIT-hoz, a SZIP-hez való EU hozzájárulás, stratégiai közös keretről van szó, ami a finanszírozást nem úgy tekinti, hogy B vagy A vagy C pontból mit kapunk, hanem a teljes EU szakpolitikát tekinti, és a finanszírozást kezeli. Nyilván van egy belépési pont Brüsszelben, de olyan világban élünk, ahol innovatív termékeket, szolgáltatásokat használunk állandóan. Tehát attól függetlenül, hogy Brüsszelben vagy Rigában ül az ember az irodájában, hozzáfér a kutatásfejlesztési főigazgató websájtjához, és interaktív módon minden információt le tud kérni, amire szüksége van. De a nemzeti kontaktpontok fennmaradnak, hiszen az a céljuk, hogy megfelelően tájékoztassák az érintetteket annak érdekében, hogy ők is részt vehessenek, kérhessenek, pályázhassanak finanszírozásra. Egyébként a, az egységes belépési pont egységes szabályokat is jelent, már az elején is említettem, hogy az ember jön a pályázatával, mondjuk kis és közepes vállalkozás, tizenöt százalék át a keretprogramnak a KKV-knak szálljuk, és majdnem mindig el is értük a 15%-ot, és a lehet még a pénzügyi tervidőszakról szóló vitában ezt az ár arányt tovább emelni, erről persze döntést kell hozni. Minden esetre, amikor az Európai Bizottság finanszírozási mechanizmusát igénybe akarja venni az ember, akkor az első kontaktpontnál ugye kiderül, hogy KKV-ről van szó, akkor mindig ezen túl személynek tekintik ezt a pályázót. Ellentétben azzal, ami ma zajlik, a keretprogramban részt vesz az ember, aztán a struktúrális alapból is próbál pénzt kapni, akkor megint bizonyítania kell, hogy KKV-ről van szó. lehet erőfeszítést jelent, átfedést a bürokráciában hm, túlzott terhet, amit mindenképpen le kellene venni a pályázó válláról. Ja, sehr gut. Ja, das... Äh, Igen, nagyszerű. Tehát ez egy olyan adatbank, ami az Európai Bizottságnál lenne, hogy ne kelljen mindig mindenkinek újra elkészítenie és ápolnia. Ez azt gondolom, hogy minnyájunk támogatását élvezheti. Igen, tulajdonképpen ez az Európai Parlament 2006-os módosító indítványából származik. Jó akkor örülünk annak, hogy a biztos asszony aztán mi akkor jó ötletünket most itt képviseli, és nekünk teljesen mindegy, hogy honnan származik az ennyi, hogy az eredmény jó legyen. És akkor most még kérem, Salvador, hogy még egyszer a, ha még maradt energiája, azt mind most öntse bele ebbe az összefoglalóba, és ezt a hosszú napot foglalja össze, hogy ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban az eszmecserénk eredménye hogyan néz ki. Tisztelt elnök asszony, gyakorlatilag lehetetlen összefoglalni ezt a vitát, mert a feltett kérdések és a megadott válaszok annyira szakmai jellegűek, hogy meghaladják az előadó képességeit, hogy összefoglalja őket. Minden esetre bizonyos egyértelmű ö, tanulságokat levonhatunk, ö, ezek hasznosak a végső jelentés elkészítésekor. Az egyértelmű, hogy ö, szükség van az európai ö, kutatási és fejlesztési innovációs program jó finanszírozására. A költségvetési döntéseknél erre gondolni kell. Ö, minden kutatással kapcsolatos kérdést nagyon nagy figyelemmel kell megvizsgálnia a bizottságunknak. Felírtam egy mondatát a biztosasszonynak, aki a hetes keretprogramról beszélt, illetve arról, hogy a nyolcadikat hogyan alakítják ki, azt mondta, hogy az egész folyamatban a laboratóriumtól a piacig jelen kell lenni. Ezt jelenti a 2020-as stratégia, ugye növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás. Teljesen egyetértek a biztos asszonyal ebben. Aztán konszenzusra jutottunk a tekintetben, hogy közös stratégiára van szükség a kutatáshoz, innovációhoz, tudományos tevékenységhez. Egyértelmű sok példát látunk nem csak az a helyzet, hogy a kutatás 80%-a az EU-n kívül zajlik a világban, hanem a saját hátsó udvarunkon is megvan a verseny. Olyan óriások jelentek meg, mint Kína, aki az Európai Unióban beruház, és ezt nagyon komolyan kell venni már is. A pénzügyi perspektívában a e, kutatás finanszírozásánál. Ami a kutatás finanszírozását illeti, hát eléggé egyetértettünk ebben. Ö, például nem lehet ö, úgy, ahogy van alkalmazni a finanszírozási eszközöket, valóban európai hozzáadott értékre van szükség. A ö, kutatási térség azt mutatja, hogy nagyon sok hozzáadott értékű projekt van, nem szabad átfedéseket, párhuzamoságokat csinálni, és a nemzeti kutatási programokhoz illeszkedni kell. Ez, ez ugyanis erősítheti a hozzáadott értéket, sokkal inkább Hát érdemes az Európai Unió szintjén finanszírozni a kutatást, ezt megfelelően alá kell támasztani, és a nemzeti kutatási programokra is nagy szerep hárul. Ez egy közös stratégiai keret, ami most ugye működik. Az abszorpciós arány korlátozott, ezt is figyelembe kell venni. háromból egy projekt kap csak zöldjelzést, költségvetési okoknál fogva. Emelni kell ezt az arányt. A biztos asszony azzal zárta, hogy biztos benne, hogy a kutatás, az innováció finanszírozási eszközei lehet, hogy el fognak tűnni ez még bonyolultabbá teszi az előadó munkáját. Elég nagy a bizonytalanság, pont akkor, amikor le kéne zárni az a jelentésemet. Mindenki egyetért az egyszerűsítéssel persze, mindenki úgy gondolja, hogy az egyszerűsítésnek az új keretprogram, a nyolcadik keretprogram keretében és az új pénzügyi rendelet kapcsán meg kell valósulnia, könnyebbé kell tenni a pályázást a kutatók számára, illetve az auditálást az auditorok számára egy közös stratégiai keretben. Ez mindenképpen helyesnek tűnik, és ez szerepelni fog a végleges jelentésünkben is. világosabb viszonyokra van szükség, stabil finanszírozásra a nagy projekteknél, az ITER-ről volt szó, a zöldek és beszéltek róla, illetve a Galileo projekt is felvetődött. Megfelelően keretek közé szorított feltételeknek alávetett költségvetésre van szükség az ilyen kutatási beruházásoknál. Hogyha mm, stabil az a beruházás, a finanszírozás, a PPP-k nem kell, hogy kudarcot vajanak, mint a látványos Galileo esetben. Ami az Európai Technológiai Intézetet illeti, meddig fog jutni ez a projekt, az Európai Bizottság bizonyos pénzeszközöket törölt, középtávú, hosszú távú tervek vannak. Szeretnénk, hogyha ez a projekt folytatódhatna hosszú távon, de megvannak a költségvetési vonzatai, a közeljövőben a biztos asszony pontosítással fog szolgálni erről. A kiválóságról is sok szó esett, úgy gondolom, hogy a kiválóságunkat hát cél, mint támogatás odaítélési kritérium, a kiválóságot a közös stratégiai keretnek köszönhetően lehet elérni, megvalósítani. Nagyon jó kutatóink vannak. Megfelelően kell azonban az erőforrásokat elosztani a kutatás területén. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, illetve a képviselőtársaknak, hogy ilyen színvonalas vitát folytattunk. Ez nagyon sok információval szolgált számomra, megkönnyíti a jelentés elkészítését. Köszönöm szépen az elnök asszonynak, hogy így vezette le a vitát, ami nem volt könnyű, egy sor biztos jött el, és ma nagy elégedettséggel zárom a napot. Igen, köszönöm szépen, én is nagyon elégedett vagyok. A nyolcas napi rendi pontunkat ezzel lezártuk. Nagyon köszönöm még egyszer a biztos asszonynak, hogy eljött és még egy kicsit tovább is maradt, mint ahogy azt eredetileg tervezte. Amit pedig magunkkal vihetünk a legutolsó napi rendi pontból, hogy véglegesen a jövőbeli költség költségvetésünk struktúráját, amikor rögzítjük, akkor nem kellene kigondolnunk egy olyan címet, egy olyan címsort, ami egy új címsorként kerülne bele, nagy projektek címmel, és ez egész dolog nagyon vonzónak tűnik, talán el kellene gondolkozni ezen, hogy ez milyen előnyökkel járna. Minden esetre nagyon köszönöm, és erre a mai nagy napra, ami nagy kihívást jelentett, köszönöm a különböző szolgálatainknak és a titkárságunknak a kiváló előkészítést és a sok munkát, ami nélkül nem is tudtunk volna ilyen jó munkát végezni. És ezért is köszönöm tehát még egyszer önöknek, és ma is nagyon nyomatékosan szeretnék köszönetet mondani a raportőrünknek, aki nagyon nagy mértékben hozzájárult a mai naphoz, hiszen bevezette a témákat, összefoglalta a témákat, és minden kolléga tudja azt, hogy ez mekkora munka, hiszen már minnyáján más összefüggésben ezt megcsináltuk, és ezért mindenki tudja, hogy ez egy milyen munka, hogy ilyen összefüggésben az ember belemélyedjen egy témába. Én, hogyha az összes napirendi pontról átfogóan elmondhatom az eszmecseréről, hogy az EIB-t olyan gyakran neveztük meg, mint az új finanszírozási termékek lehetséges jövendőbeli partnere, hogyha az EIB minden egyes említésért öt márkát bedobott volna a kis takarék disznónkba, amiben, vagy ilyen malacunkban, <laughs> amiben gyűjtjük a pénzt, hát ebből már egy nagy részét tudtuk volna finanszírozni ezeknek a programoknak. Minnyájuknak nagyon szép estét kívánok, és ezzel lezárom az ülésünket. Köszönöm